Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a munkánkat. A 20-as napi rendi pont Euh, je voudrais donner la parole à 20-as napirendi ponttal kapcsolatosan Thomas Manónak adom meg a szót. Egy véleményről van szó, az illetéges a közlekedési bizottság, a téma az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96 per 67 EK tanácsi irányelv hatájon kívül helyezése. Az előadó bemutatja most a véleményét, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Herren, ähm, wir haben das Thema Bodenverkehrsdienste auf der Tagesordnung. Das ist der Bereich. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, elnök asszony. A csomagok és teherszállítmányok kezeléséről van szó. Olyan terület, amely jó minőségű munkahelyeket takar. A minőség azonban sajnos nem azért csökkent, mert rossz embereket alkalmaztak, hanem azért, mert megállapítható, hogy olyan környezetben kell dolgozni, amely felmerül a minőség csökkentésének kockázata. 96-tól van már liberalizálás, akkor is állásfoglalást és véleményt fogalmazhattam meg. A verseny további lehetőségének kérdését vetettük már akkor fel, megértettünk abban, hogy valóban legyen verseny, de feltételek mellett. Olyan feltételek mellett, amelyek megfelelő tisztességet biztosítanak. 2008-ban volt egy másik jelentés, azt is én írtam, most azonban újra elő kellett vegyünk. Az 50-es bekezdés miatt megváltozott a helyzet, a szakbizottságunk és az elnökasszony támogatásával társult szerző szakbizottság vagyunk, nem pedig az illetékes. Eznek ellenére nagyon fontos a feladatunk, és hatáskörünk az, hogy megfelelő szintű biztonságot, a 12-es cégen pedig munkahelyi garanciákat kelljen követeljünk a munkavállalóknak a képzésére, továbbképzésére, ez a 20-as pont az értékelés a szociális szempontokkal kapcsolatban, a, társ, szociális védelemmel kapcsolatban, és vannak még olyan részleges hatáskörök a közlekedési biztos, bizottsága kapcsolatban, amely a továbbképzés-képzés kérdéskörét takarja. A legutóbbi liberalizálás kapcsán nagyon sok tagállamban a kölcsönmunkavállalói szerződéseket és határozott idejű szerződéseket kötöttek, ezzel csökkent a minőség és további liberalizálást követelnek az érintettek, a munkáltatók a repülőtereken, olyan repülőtereken is, ahol 50, 5, bocsánat, 5 milliós és több 100 millió tonnás utas, illetve kargóforgalom van. A liberalizálás különböző repülőtereken való tapasztalata alapján nem csak Németországbeli, hanem más országok tapasztalata alapján is kijelenthető, hogy a nyomás a munkavállalókra növekszik, csökken a bérek, és egyre több a határozott idejű munkaszerződés. Nagyon sok tagállamban a napi munkaidő növekszik, a szüneteket csökkentették, sok repülőtéren, bár különböző a helyzet, olyan munkaidő pótlékok vannak, amelyek egyre csökkennek, a nehéz munkavégzésre vonatkozó pótlék pedig egyfajta harcot indított el a munkavállalók között. Kérdés az, hogy miért és hogyan a, miért akarjuk a minőségbiztosítást. Azért, mert biztonságra van szükség. Nem csak azok számára, akik ott dolgoznak, hanem az utasok számára is, akiknek megfelelő, precíz, szükséges precíziót eh, tartalmazó eh, utaskezelésre van szükségük. Egyre több a munka. Hogyha valaki megismerte a repülőteret, a különböző finomságokat, a legtávolibb részeket és folyamatokat, akkor a, az emberek azonosulnak is a munkahelyükkel, ráadásul kiismerik. Nagyon fontos, hogy megbízható emberek, bizalmi emberek dolgozzanak a repülőtereken. További kérdés a földi forgalom ha például késedelmek vannak, egy néhány kollégával a TRAN szakbizottságtól írásos kérdést tettünk fel, hogy igaz-e az, hogy a, a, a, a földi forgalomkezelés gondoskodik a késekedésekről. Kalasz biztos pedig azt mondta, hogy nincsen semmiféle EU szintű adat, és a tagállamok szintjén adat arra vonatkozóan, amely igazolná, hogy a késlekedés a földi forgalomra vezethető vissza. Nos, a jelentésben ezzel is foglalkozni kell. Általában pedig felmerül az a kérdés is, hogy igaz-e az, hogy van egy rendelet. Ugye van egy rendelet, hogyha azt elfogadjuk, azt a tagállamokban egy az egyben át kell ültetni. Miért nem elegendő az irányelv? Erről majd gondolom külön fogunk vitatkozni a jelentésen túlmenően. Még egy terület, ami fontos, a garanciák átvállal, a, bocsánat, az átvállalt garancia és a, a védelemre való jog. A bizottság is jelezte, hogy ezt lehetne előírni, de nem kötelező jelleggel jelent meg a szövegben. Pedig nagyon fontosnak tartom, hogy a munkavállalók a legmesszebb menőbb védelmi jogot érte élvezzenek. Csak így lehet a magas szintű minőséget és védelmet biztosítani számukra. Az utolsó dolog pedig néhány információt már szereztünk. Május 31-én a foglalkoztatási szakbizottságban meghallgatás volt a Brussels Airlines ügyvezetőigazgató helyettésével, a Verdi, a legnagyobb német szakszervezet elnökségi tagjával, és az Airport Council International képviselőjétől. Az ott nyert információkat is igyekeztem bevenni a jelentésembe. Örülök annak, hogy a Foglalkoztatási Bizottság vitát folytat erről, nem csak az árnyék előadókkal, hanem minden más képviselővel a szakbizottságból remélem úgy tudunk együttműködni, hogy egy közös jelentés lesz a végén, ami mögött mindenki fel tud sorakozni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Ruck, asszony, aztán Bach úr. Igen, köszönöm szépen Thomas Mann kollégának. Meg kell, hogy mondjam, Thomas, nagyon jó jelentést terjesztettél be. Azok a, az elemek, amiket bemutattál, tulajdonképpen azokat is mind elfogadom. Röviden, nagyon örülök annak, hogy a bizottsági elnökünk kiállt, és mások is kiállt mellett hogy a foglalkoztatási bizottság pozíciója az álláspontját érvényesíthesse, hiszen egyértelmű hatásai vannak ennek a dokumentumnak a munkavállalókra a legutóbbi liberalizálási körben, nem csak e területen, hanem máshogy is már jól láttuk, hogy a konkurencia nyomás mindig a munkavállalók kárára érvényesül. A földi forgalom lebonyolításánál 25%-ig csök, akár 25%-kal is csökkenthettek. Az összes európai tagállam városában a sőt egész Európa repülőterein a bérek. Ennek óriási hatásai vannak láttuk a múltban. Sőt, a képzési szint is csökken. Ez azt jelenti, hogy a minőség és elsősorban a repülés biztonság tükrözi, pedig nem lenne szabad. Nagy kérdés, tehát figyelni kell arra, hogy jól képzett munkavállalók dolgozzanak a, a földi forgalomszolgáltatásokban, akik biztonságosá tudják tenni a légiforgalmat is. Ha ennek a résznek nem megfelelő a minőségi lefedettsége, annak fatális következményei lehetnek. Röviden, ha lehet, elmondanám, még majd beszélnünk kell rajta, hogy mely kezelőszolgálatok azok, amelyek át kell, hogy vegyék az átadási garanciákat. Én úgy gondolom, nem a különböző szakmacsoportokban dolgozókat kellene első, másodosztályú munkavállalóká degradálni az átvételeknél, hanem az átvételi garanciát mindenki számára biztosítani kell. Azt is meg kell nézni és biztosítani, hogy tisztességes munkakörülmények, tisztességes szociális védelemmel, meg tisztességes fizetéssel, legyen, és a konkurencia, amely nyilvánvalóan megvan a légi közlekedésben, ne bérekről, és ne az alacsony bérű országok versenyével jelenjen meg. A képzés a munka megkezdése előtt a továbbképzés pedig e, egyaránt általános normák szerint kell, hogy működjön, a szakképzési normák is fontosak, ezeket is meg kell határozni. Az, hogy rendelet vagy irányelv, nos, az a véleményem, hogy erről valóban továbban, tovább kell beszéljünk. Egy irányelv a helyzetnek megfelelően, a jelenlegi helyzetnek megfelelően és az adottságok mellett nyilvánvalóan előnyös lenne. Természetesen közösen nagyon jó lesz hogyha közösen dolgozunk, nagyon jó lesz a, a jelentés. Nem szabad, hogy a munkavállalók között versenyt indítsunk el, és jó minőséget kell biztosítsunk. Köszönöm. Euh, Bach, úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Tomás, csatlakozni tudok csak mindahhoz, amit eh, Jutta mondott. Nagyon jó jelentést készítettél, és eh, Mindazok, akik és azok is jó munkát végeztek, akik az 50-es cikk mellett kiálltak valóban. Ez már egyfajta első sikernek könyvelhető el, hogy a módosítóinkat mi magunk is a cikkekkel kapcsolatban már bevihetjük. A liberalizással kapcsolatos véleményemet mindenki ismeri. Alapvetően nem vagyok a verseny ellen, hiszen a verseny az innovációt erősíti, újabb szolgáltatási kínálatot jelent, de a versenynek tisztességesnek kell lenni, és jelenleg is engedélyezett a verseny. Nem az a helyzet, hogy a, a földi szolgáltatások monopóliumban lennének, hogy nem, nem nyitnának, nem e, versenyeznének, nem. Hogyha még további versenyt követelünk, és sajnos a bizottság ezt teszi az előadó, ráadásul még a bizottsági javaslatoknál is többet kér, akkor Tomás igazad van, van a, a személyzeti, a munkavállaló, illetve a munkabérkiadások a 25%-nál tartanak az összkiadásokból, és úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan már versenyt nem lehet engedélyeznünk. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban európai szint felé kellene orientálódnunk, nem pedig a, a bizottság javaslata szerint a minimális követelmények felé. Ez a munkavállalók biztonságát és a légiutasok biztonságát egyaránt szolgálja. Határozottan ellenzem a bizottsági javaslatot, ami a kétnapos minimális képzési időt javasolja. Ezt, a, ahogy az előadó javasolja, a tagállamokra kellene hagyni minden repülőtérnek megvannak a maga konkrét adottságai, és éppen ezért a szociális védelemhez hasonlóan ezt is a tagállamok szuverenitási körébe kellene áthelyezni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy támogathatom azt a javaslatot, hogy ha nem rendeletről van szó, akkor irányelv lépjen a helyébe, annak érdekében, hogy a nemzeti adottságokat, a, a nemzeti szuverenitást, a szubszidiaritás elve mellett érvényesíthessük. Úgy gondolom elmondható az is, hogy nagyon jó jelentést készítettél, teljes mértékben támogatni tudlak Tomás ebben, és hogy a trans szakbizottságban igyekszem majd minden mindent bevetni, hogy a további liberalizálást elkerüljük. Thomas Handel. Thomas Handel, aztán Becker úr. Ja, wenn ein Vertreter der Vereinigten Linken im Europäischen... Nos, hogyha a baloldalnak itt az EP-ben igazat adunk, akkor az EPP képviselői házadülhetnek, hiszen nincs a parlament, hogyha ezt mondanák bárkinek, akkor tulajdonképpen nem hinné el senki, pedig most épp ez a helyzet, ami Thomas Mann előterjesztett, hosszú viták és előkészítő munkák követően a parlamentben, nos, csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy csatlakozzon mindenki ahhoz, amit előterjesztett. Két megjegyzésem van az eddigi vitára vonatkozóan is. Úgy gondolom, hogy valóban az elnököt is kérem, ragaszkodjunk határozottan a többi szakbizottságon keresztül ahhoz, hogy határozottan követeljük. Ott legyünk illetékesek, ahol tartozunk, ezek pedig a szerződéskötések. Az eddigi megosztása TRAN meg a mi szakbizottságunk között a bér, szociális helyzet, iránti felelősségvállalás nem nálunk van. Elfogadhatatlan helyzet, úgyhogy azt kérem, hogy tessék vég megfontolni azt, hogy hogyan lehetne szabályozói módosításokat elindítani, hiszen ennél a jelentésnél mindenképpen a, a mi hatáskörünk kell, hogy legyen ez a rész. Ez a mi dolgunk. A másik pedig az csak egy ötlet, azt kérném sürgetőleg, hogy a 17-es módosítót gondoljuk át újra ennél a jelentésnél. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a, az, hogy rosszabbodnak a földi kiszolgálásban a bérek és a munkai körülmények. A régiből az újra való átállás kapcsán mindenképpen akkor, amikor a szolgáltató váltat. Tehát a, a szolgáltatás átadás vagy cégváltás régi kérdése ez. Tomás talán erősebben lehetne kopogtatni ott, hogy stabil, terhelhető és megbízható szabályozás legyen, ez a 13-as cikk irányába mutathat. Ugyan tudom, hogy ez itt most nem alkalmazandó, de mégis lehetne talán egy olyan analóg szabályozást megfogalmazni, ami valóban lefedné a, a cég átadás vagy vállalat átadás esetét. Köszönöm. Um, Mielőtt megadnám a szót Becker úrnak, szeretném tudni, hogy ugyanarról a dologról beszélünk-e, Hendel úr. Ugye ön, ő azt mondta, hogy a hatáskörök szétosztását illetően nem elégedett, a mi ö, bizottságunk egy úgymond társult bizottság, a közlekedési bizottsággal együtt működünk, a 40-es cikk és a 39-es cikk MNO bekezdéseire szeretnék utalni. Az e, ezen cikkekkel kapcsolatosan mindenki szeretné hallani a mi véleményünket is. Nicht, was ich Nem igazán tudom, de amit itt most hallok, az nem annyira örömteli. Nem tudom azt sem, hogy mindaz, amit a 31-es bevezető rendelkezésben mondunk, tehát, hogy a, a tárgyalásos felelősséget, vagy a tárgyaláshoz való jogot is bevehetjük-e, Nos, a különböző rendelkezések diaszpórájában, nem tudom, hogy sikerül-e itt most nagyon erős rendelet szöveget tudnunk találni. Ezért kértem azt, hogy nézzük meg pontosan hogy nézzük meg ezt, hiszen a bevezető rendelkezés az csak a fele az egész történetnek. Jó, tehát akkor önnek kell ö, figyelembe vennie a módosítók benyújtásának határidejét, és akkor még egy plusz cikkről be lehet nyújtani módosítót. Ezt lehet akkor javasolni, de természetesen majd a, az előadó fogja eldönteni. Becker úr. Elnök asszony, kedves kollégák! Ha lehet, akkor Thomas Mann értékelését és nagyra értékelését főképp hadd ismételjem én is meg. Én egy teljesen más világból jövök, nem magától értetődő. Egy olyan világból, ahol a munkavállalókkal való szolidaritás hiánya nem jellemző. Két tényre szeretnék utalni, ami talán azt támaszthatja alá, amit meg akarunk határozni. Az egyik tény az az, hogy ez a logika. Tehát, hogy kifizesse annak a számláját, hogyha a költségszámításnak 70%-a személyzeti vagy munk, bérköltség, akkor kifizesse a számlát. Nos, ez a fajta megfogalmazás szerintem nagyon rossz, amit a bizottság benyújtott. A második tény pedig, hogy nagyon érdekes példáját látjuk an, annak, legalábbis az egyik repülőtéren nagyon érdekes példa, ami a jelentést is megerősíti, hogy a vállalatvezetés és a a munkavállaló képviselői a Bécsi repülőtéren elutasították ezt a javaslatot. A vállalat vezetésre is nagyon nagy nyomás nehezedik, és mégis, hogyha nem hajlandó ezt a fajta üzenetet, ezt a fajta javaslatot elfogadni, akkor ez szerintem minden érvnél többet mond. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Krisztensen úr, aztán Vignon úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mann úrnak ezt a kiváló... Akkor én vagyok. Ja, om der kunne måske være en mulighed a kérdés a következő. Nem lehetséges-e, hogy meghatározzuk azt, hogy milyen nehéz lehet egy bőrön. Ma ugye 32 kg a maximális súly, és hogyha az ember beszáll a gépbe, meg ahogy ott a csomagokat kezelik, a 32 kg az nagyon nehéz és akkor így nagyon nehéz a munka és a kezelési munka. Tehát nem lehetne csökkenteni egy csomag maximális csúlyá, súlyát? Vagy megjelölni a bőröndöket, hogy azokat, akik a bőröndöket rámolják, azok tudják, hogy most egy nagyon nehéz bőrönd van éppen a soron. Tudom, hogy ez furcsa kérdés, de majd erre vonatkozóan megfogalmazok valamit. Ö... Nos. Elindult a kreativitás, Benyam, aztán de Becker úra következik szeretnék egy rövid megjegyzést tenni. Ez az egész vita egy kicsit ö, tudományos vita, ugyanis nagyon sok tagállam ö, liberalizálta a földi ö, szolgáltatását, tehát ez egy nyitott piac. Nagyon sok légitársasággal beszéltünk, és igazából elégedettek a jelenlegi helyzettel, ahogy a dolgok működnek. Egy pontra szeretném felhívni a figyelmet, hogy akármi is lesz a kimenetele ennek a dokumentumnak, mindenképpen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a tagállamoknak megvan a prerogatívája ezzel kapcsolatosan, hogy a megfelelő jogszabályok megszületnek a legtöbb tagállamban. Erre szeretnék mindössze rámutatni, hogy végül is vannak agályok azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz, hogyha teljes mértékben nyitott lesz ez a piac, de úgy tűnik, hogy a kimenetel elég jó lesz az agályok ellenére de Bakker úr. Nagyon röviden, én is egyetértek az előttem felszólalóval, Ugye egy ilyen javaslat egy jó javaslat, mert a szolgáltatások minőségét mindenképpen javítani kívánja, de figyelembe kell venni természetesen a szociális dimenziókat is. Ugye, ha hallott, jutottunk, végül is megvan, volt az agály a, a szociális dömping mm, eljövetele miatt, de hát nem erről van szó, ugyanis a legtöbb repülőtéren már liberalizálták ezeket a szolgáltatásokat és nem került sor végül is a bércsökenésekre sem. Tehát azt látjuk, hogy vannak olyan repülőterek, ahol ez még nem így van, tehát elég vegyes a kép. A bizottság javaslata megpróbál egy megfelelő egyensúlyt kialakítani a piac nyitás között és a jelenlegi helyzet között sok esetben a megfelelő szolgáltatások minősége nem megfelelő, és egy ilyen javaslat mindenképpen arra szolgál, hogy a szociális dimenziók, a piacnyitás között egyfajta egyensúlyt tartson fent. Tehát a szociális dimenziókkal is kell foglalkozni, és ilyen típusú módosítókat benyújtottunk. Geller igen, köszönöm szépen. A közlekedési szakbizottság üdvözletét hozom a kérdéssel kapcsolatban. Nos, a szociális dimenzió, hogyha az egyes munkavállalók termelékenységét nézzük meg, most erre vonatkozóan pontos számok vannak. A termelékenység úgy, úgy adódik, hogy egy napra elosztva elosztják a beérkező repülőgépeket. Na most itt vannak csúcsok és alsó szintek nagyon automatikus, tehát, hogy ha kevesebb a gép, akkor csökken a termelékenység. 76%-os a leterheltség, tehát a termelékenység Frankfurtban, a Schipholon pedig csak 61% a szolgáltatókkal. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt az árban is tükröztetni kell, hogyha alacsonyabb a termelékenység, vagy a leterheltség. Nem tudom persze, hogy a gazdasági többletérték mit jelent itt, vagy egyáltalán mit tud tenni. a munkavállalók átvétele, a szociális feltételek. Ezt hagyjuk a tagállamokra. Erre vonatkozó rendelkezéseket ne határozzunk meg, hiszen előfordulhat, hogy egy év múltán ugyanolyan normák, ugyanolyan színvonalat már nem tartanak. Éppen ezért visszafogott lennék. Illetve az is vagyok az erre a területre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban. Monsieur Handel, Handel úr, ismét kíván szólni? Igen, a közlekedési bizottság képviselőjének. Talán azt is ismerik, hogy a német repülőtereken hogyan változtak meg a liberalizálás miatt a, a bérek. 81%-os csökkenések is voltak, azért, mert nem volt szabályozott a piac. Meg kellene igenis nézni, hogy az átadások kapcsán milyen nemzetközi Európai Uniós normákat lehetne érvényesíteni annak érdekében, hogy a munkavállalók szociális biztonsága érvényesüljön. Hiszen ma a munkavállalók általában és elsősorban olyan bérszint alatti szint alatt dolgoznak, ami véleményük szerint nem felel meg, és a szociális normáknak sem felel meg, sem a munkaleterhelésnek. Nos, ez, a mi bizottságunk ezt nem tudja elfogadni. Avant de donner la parole. Mielőtt Mátyász Ruth úrnak adom meg a szót, szeretnék egy észrevételt tenni. Nekem nincs meg ezen a téren a német szakértelmem, de azért két aspektus aggályokat kelt bennem. Éppen ezért örülök, hogy a közlekedési bizottsággal együtt társult bizottságként foglalkozunk ezzel a témával. Tehát először is a dolgozók védelme az egyik aspektus, a másik pedig a biztonsága. A dolgozók, a munkavállalók biztonsága. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon nagy a nyomás a piac liberalizálására, a low koszt, tehát a fapados járatok, repülők is ugye megpróbálják csökkenteni a fix költségeiket, de ott van a biztonság kérdése is, ugyanis a repülőterek őken általában nagyon fontos a biztonság kérdése. És a liberalizálásra való nyomás csökkentheti a biztonsággal kapcsolatos garanciákat. Ami engem szintén aggaszt, az az, hogy amikor a fenntartók, a szolgáltatók megváltoznak, akkor hogyan is adják át, hogyan is ruházzák át a költségeket az új fenntartóra. Ugye ne legyünk naivek, naivak, ugye itt lobbizálás folyik a mi szövegünkkel kapcsolatosan is, és a közlekedési bizottság dokumentumával kapcsolatosan is, tehát beszéljünk világosan. Lesz egy nagyon nagy nyomás, ugye abban az esetben, hogyha a földi szolgáltatást fenntartók ugye változnak, akkor mindenképpen szeretnék majd az új fenntartók a költségeket csökkenteni. Tehát erre is oda kell figyelni a bizottságunknak, hogyha a politikai vonalat akarjuk követni. Mátyász Rút úr a MOVE főigazgatóságról jött, ő foglalkozik ezzel a témával, nem tudom hol ül, de megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony. Németül fogok szólni. Erstmal vielen Dank äh, für den Bericht. Äh, es ist ein sehr umfassender. Először is köszönöm szépen én magam is a jelentést átfogó. A javaslatot a repülőgép csomag teljes összefüggésének kontextusában szeretném vázolni. A jelenlegi helyzetben nagyon sok változás tapasztalható a légi közlekedésben. Tudjuk, hogy a, a repülőtársaságok jelentős globalizációs nyomás alatt állnak, és a légi közlekedési rendszer átalakul Európában. Pontosan az általános globalizációs helyzet miatt. Megpróbáltuk a repülőtéri csomagban ezt a fajta egyensúlyt, illetve egy olyan egyensúlyt kialakítani, amely több szociális jogokat kapcsol össze, azzal, hogy párhuzamosan, óvatosan igyekszik liberalizálni a földi kiszolgálást, hiszen ez még nem liberalizált terület. 96 óta ugyan valóban számos liberalizálásra került sor, ezért is olyan a minősége a repülőtereknek, hogyha bevásárolnak, akkor tulajdonképpen a legjobb repülőtereken ez mind már látható, és ettől is lettek a legjobbak. Tehát a földi kiszolgálás óvatos liberalizálását kellene megnyissuk. Egy számot hadd tárjak önök elé. Jelenleg ugye több mint 5 millió ö, utasforgalommal rendelkező repülőtérből több mint 60 van. Tehát 60 repülőtér, több mint 60 tárgya ennek a javaslatnak, 19 ebből még nem liberalizált, és 41 pedig már megnyitott. Miről van tehát szó? Arról van szó, hogy a szakképzettségi követelmény szintjét emeljük, szabályokat határozzunk meg a munkavállalók átvételére, E bizonyos, e, illetve e, bizonyos szolgálatokban való alkalmazásra, és minden munkavállaló számára meghatározott minőségi szintet vagy szakképesítési szintet határozzunk meg. Ezzel párhuzamosan biztosítani kívánjuk azt, hogy ne néhány tagállam példáját követve ne nyissuk meg teljes mértékben a piacot kiegyensúlyozottnak kell lennie a javaslatnak, és véleményem szerint a, egy cso- szociális csomag is. De egyben a repülőterek hatékonyságának növelését is szolgálja. Biztosítja azt is, hogy Európában továbbra is a legnagyobb habok, vagy habok megmaradjanak a, le, a világ legnagyobb forgató korongjaiként ne pedig az legyen, hogy a, ennek a keréknek a külső területére szoruljunk, és maga a forgató korong az Európán kívülre helyeződjön át. Ezt el kell keréljük, és ez van a javaslatban. Biztos vagyok, hogy az egyes módosítókkal kapcsolatban intenzív vitára kerül sor. Mégis megfontolásra ajánlom azt, hogy olyan szabályokat szeretnénk, amely minden munkavállalóra vonatkoznak az Európai Unióban. Ugye ilyen jelenleg még nincs ilyen szabály, de párhuzamosan ezzel arra is figyelünk, hogy már most is vannak olyan helyzetek, ahol 4, 5, 6, 7 földi szolgálat működik párhuzamosan. Nos, ezt sokan említették önök közül is. Nos, Ennyi lett volna. Ezt szerettem volna hozzáfűzni. Természetesen nagyon örülök annak, hogy önök az illetékes bizottság. És annak is nagyon örülök, hogy a közlekedési és a foglalkoztatási és a szociális szakbizottságok közti tárgyalások alapján eljutunk a kellő egyensúlyhoz. Előadó. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich weiß, wir wollen gleich abstimmen und... Äh, szavazni akarunk, elnök úr. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, nagyon jó jele mindez annak, hogy... Um, Nagyon fontos tehát, hogy a repülőtereket is megnézzük. Nem feltétlenül azt a repülőteret, ahonnan én jövök, hanem minden olyan repülőteret meg kell nézni, ahol már megnyitották több szolgáltató előtt a piacot. Meg kell nézni, hogy milyen eredményeket hozott. Nem tudom elfogadni azt, amit a bizottság mondott, hiszen súlyos hatások érezhetők. És az, hogy az előadó egy olyan országból jön, amit nagyon érint ez a helyzet, sok hozzászóló is az én nyelvemet beszélted, de nem csak osztrák és német tapasztalat van, hanem görög, brüsszeli, és egy sor más repülőtér tapasztalata ugyanez, különböző szinten, különböző kötelezettségi, kötelez, különböző megfogalmazásokkal, de mégis ugyanazzal a problémával szembesülnek, és az Európai Uniónak éppen ezért foglalkozni kell, mert ez egy fontos terület. Továbbképzés. Jelezte ön is, hogy észszerű normákat akarunk. Nem lehet természetesen azt mondani, hogy valamit mondjuk két, ezt a szakmát két nap alatt meg tudom tanulni. Meg kell nézni, hogy milyen különbségek vannak. Államilag ellenőrzött repülőgép gyártás van, illetve engedélyezett, ehhez megfelelő biztonsági irányelvek is kellenek, amit be kell tartani. És hogyha valahol el ha ezt valahol be akarják tarítani, azt nem nulla forintból vagy euróból tudják megoldani, az bizony pénzbe kerül. George jelezted, hogy mennyire fontos, hogy megvan az 50-es paragrafus. Így van, pontosan ezért a Transzakbizottságban ott lehettem a hivatalos tárgyalásokon, és meg kell nézni, hogy milyen formában tudjuk közös célunkat szolgálni, társult jelentéstevők vagyunk, ezt fontosnak tartom. Thomas Hendel nagyon jó, hogyha a GUE is a kereszténydemokratákat támogatja, hát ez nagyon jó. És mondtad a 17-es és a 31-es cikket, amit intenzíven el kellene gondolkoznunk. Hát most ez az idő indul el, hogy megnézzük, hogy mit jelentenek a különböző pontok. És az a megjegyzés, hogy Bécsben elutasították a javaslatot, ez nagyon érdekes, hogy a repülőtéren a munkáltatók és munkavállalók közösen döntöttek néha valóban nyomásra, amikor egy rendkívüli megállapodást kell elfogadniuk azért, hogy megtarthassák a munkahelyeket, a, vagy adott esetben csökkentsék a túlélés érdekében. Hogyha egy ilyen terület vonzó lenne, akkor tulajdonképpen a földi kiszolgálást a repülőterek maguk választanák, de ez nem olyan nagyon vonzó nyereségességet ígérő terület, nem. A földi kiszolgálást az, akik végzik, Persze, verseny között kell, hogy dolgozzanak. Azt elfogadom, hogy szükség van versenyre, de anélkül, ahogy te is mondtad, hogy hogy a munkavállalókat túlterheljék, és neked is igazad volt, tudni kell, hogy melyik lesz túlsúlyos csomag, és melyik a normál súlyos, ez egy fontos szempont, jó, hogy mondtad. A bristoli tapasztalat nem csak a Heathrow, aki volt a hiszron, az már mind tudja, hogy amúgy is mindenki késik ott, tehát amúgy sem sikerül ott semmi, nem lesz időben, legalább egy óra késéssel kell számolni, ami normális dolog, a napi rende van állandóan, másod pedig az is súlyos késés, ha 10 perc a kiszolgálásban a késés nem tudom elfogadni azt, amit a kiegyensúlyozott képzésről mondtál. Ezzel foglalkozni kell, ez pénzbe kerül, de működtetni kell. Elnök asszony joggal jelezte a vita során, elagement operatőr, ezzel foglalkozni kell örülök neki. Rötnerről nem csak, hogy beszélgetni fogunk egymással, hanem intenzíven tárgyalunk. És biztos vagyok abban, hogy a bizottság a fenntartásainkat komolyan veszi, és nem azt mondja, hogy meg akarunk mindent akadályozni. Semmit nem akarunk megakadályozni, legyen verseny, de tisztességes. Azt akarjuk, hogy megfelelő feltételekkel, és az emberek, akik jó munkát végezzenek, észszerűen és jó pénzért dolgozhassanak. Nagyon örülök elnök azt, hogy már tehát a, az előttünk álló vitára. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, cher rapporteur. Alors... Köszönöm szépen az előadó úrnak. Akkor a kreativitás június 27-én 17 óráig lehetséges, de kérem, hogy koncentráltan kreatívkodjanak, hogy ne legyen azért ezer módosítunk, hiszen ennek megvannak a következményei. Ezzel megkezdjük a szavazást, és elég sok mindenről kell szavaznunk. Az első olyan ügyről van szó, amikor jogalapról mondunk véleményt a következő pénzügyi tervidőszakkal kapcsolatban mi a szakbizottság részéről. 120 kompromisszus módosítónk van, Mindenkinél ott van a szavazókártyája? Nekem nincs meg. Je serais allée la chercher, j'aurais été en retard. Donc. Első cikk, első bekezdés, CC kompromisszum, egyes tömb része, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. DD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes cikk első bekezdés B pont eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a kettes cikk első bekezdés D pontjáról szavazunk. EE e kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes cikk első bekezdés a D pont után egy új pont, FF kompromisszum Három frakció támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes cég, első bekezdés, D pont, új pont, megint csak, PPP kompromisszum. Nem köz, nem PPP konstrukció, mint partnerség, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes cikk, első bekezdés, D pont, új pont, GG kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas cikk, első bekezdés, bekezdé, bevezetés, egy új tömb. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas cikk, első bekezdés, A pont, II kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas cikk, első bekezdés, B pont, JJ kompromisszum. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas cikk, első bekezdés, C pont, KK kompromisszum. KK, mint kaka. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas cikk, első bekezdés, C pont, új pont, LL kompromisszum. Hármas cikk, első bekezdés, mellette. Hármas tömb tehát, elvileg ezt négy frakció támogatja. Szavazzák meg, kérem, hogyha támogatják. Hármas tömb. Ebben van az MM, az XX, a GGG, stb. Az MMMM, stb. Tehát hármas tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes cikk, első bekezdés A pont, NN kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes cikk, első bekezdés B pont, OO kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes cikk, első bekezdés, C pont, PP kompromisszum. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes cikk első bekezdés út, C pont után egy új bekezdés, új pont, 235 -ö. négyes, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes cikk, első bekezdés, a C pont után egy új pont, 235-ös bekezdés, címer Hendel Lőjerik, az előadó egy szóbeli módosítót javasolt, mindenki egyetért a szóbeli módosítóval? Akkor a 235-öst így szavazzuk meg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes cikk, első bekezdés, D pont, QQ kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes cikk, első bekezdés, D pont után, FAM 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes cikk, első bekezdés, egy RR kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes cikk első bekezdés az E pont után egy SS kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes cikk első bekezdés az E pont után egy TT kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. négyes cikk, kettes bekezdés, bevezető rész, 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes cikk, kettes bekezdés, A pont, VV kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a négyes cikk, kettes bekezdés, B pont, BB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes cikk után egy új, nem, erről nem kell szavazni, ötös cikk bekezdés bekezdés YY kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös cikk kettes bekezdés első albekezdés, bevezető rész, ZZ kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös cikk, kettes bekezdés, egyes albekezdés, A pont, AAA kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös cikk, kettes bekezdés, egyes albekezdés, B pont, BBB kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös cikk, kettes bekezdés, egyes albekezdés, C pont, a bizottság eredeti szövege mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. Ötös c kettes bekezdés, kettes albekezdés, CCC kompromisszum, három frakciótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az ötvenest visszavonták, akkor ötös cikk a kettes bekezdés után DDD erről nem kell szavazni, viszont az ötös cikk második bekezdése után egy új bekezdés, amit az EEE kompromisszummal mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Ötös cikk harmadik bekezdés, FFF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel az hatos cikkhez jutunk, első bekezdés, GGG kompromisszum, öt frakciótól mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos cikk, első bekezdés, egyes pont, B pont, 53-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos cikk, első bekezdés, első pont, C pont, HHH kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos cikk első bekezdés első pont, a D pont után 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos cikk első bekezdés egyes pont, a D pont után 276-os Deli Schröter mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 277-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos szik, első bekezdés, egyes pont, az E pont után, három i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos cikk, első bekezdés, kettes pont, B pont, törlésre vonatkozó 58-as és 280-as módosítók együtt, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Hatos cikk, első bekezdés, kettes pont, C pont. 281-es törlésre vonatkozó. Ja, de visszavonták visszavonták, ugyanúgy, mint a 282-est. Akkor így lehetővé válik, hogy a JJJ kompromisszumról szavazzunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos cikk, első bekezdés, kettes pont, D pont, 284-es módosító, szóbeli módosítóval nincs ellenvetés? Akkor így szavazzunk a 284-esről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 6-os cikk, 1-es bekezdés, 2-es pont, az F pont után, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 288-as, nem az, hogy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os cikk, első bekezdés, 3-as pont, B pont, KKK kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os cikk, első bekezdés, 3-as pont, a B pont után, LLL kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos cikk első bekezdés, hármas pont a B pont, után 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos cikk első bekezdés, hármas pont C pont, 19-es itre mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott akkor? Lezárom a szavazást. 23 igen, 17 nem, el fogadtuk, eddig még nem is volt olyan, amit nem fogadtunk volna el. A 26-os regiről szavazunk mellette. Stemlük asszony. Van egy... Itt arról van szó, hogy a transnacionális munka megszervezés, munkacsoport megszervezése. Na, akkor elmagyarázom, tehát arról, szerep, arról van itt szó a szövegben, hogy munkavállalói csoportok megszervezése, és azt javasolják, hogy a transnacionális jelzőt tegyük be a munkavállalók elé. Nincs ellenvetésük? a szóbeli módosítóval szemben nincs, akkor a regi szakbizottság 26-osát ezzel módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os cikk, első bekezdés 3-as pont, D pont, 3 M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es regi, ugyanezzel a szóbeli módosítással nincs ellenvetés, akkor így bocsátom szavazásra, 27-es regét mellette, ellene, tartózkodás. Tehát a 27-es bekezdést így elfogadtuk. 3N kompromisszum, el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a hatos cikk, egyes bekezdés, B pont. Artikel 6. Hatos cikk, egyes bekezdés, ötös pont, három ó kompromisszum, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk hetes cikk, QQQ kompromisszum, három frakció részéről, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Et donc nous en venons à l'article 8, paragraphe. Most pedig következik a 8-as cikk 1-es bekezdés 3R er kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 8-as cikk 1-es 67-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. un peu plus 315. Nous en venons à la... Következik a nyolcas cikk, kettes bekezdés, 3.15-ös módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 3.16-os ugyanazoktól mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 8-as cikk, kettes bekezdés, új bekezdés, a regi 32-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 9-es cikk 1-es 69-es módosító mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le a 69-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 ketten mellette, 19-en ellene. Tehát elfogadtuk. Tízes cikk, egyes bekezdés, 3S kompromisszum, tehát SSS kompromisszum, négy frakció részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk tízes eh, első bekezdés új 70-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 71-es módosító jelentéstevő részéről mellett ellen nem szavaznak már? Tehát a 71-es módosítónál tartunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es cikk, 2-es bekezdés, költségvetési ellenőrzés 10 elfogadtuk, 11 szintén a kont részéről elfogadtuk, 12-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 13-as szik 3T kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 14-es cikk 1-es bekezdés 3U kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 14-es cikk 1-es új bekezdés 73-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es cikk 2-es bekezdés 3V kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk kettes cím elfogadtuk. 14-es új kompromisszum, a három W kompromisszum, négy frakció mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 14, 15-ös, 3X kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 15-ös cikk 1-es bekezdés 1-es pont 3y kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös cikk 3Z kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös cikk 1-es bekezdés B pont után egy új pont, 4C kompromisszum, 4 frakció részről mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 15-ös cikk 1-es bekezdés C.4 a kompromisszum, tehát a, a, a, a, a mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 15-ös cikk 1-es bekezdés D.4 b kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Article 15. 15-ös cikk, kettes bekezdés B pont, külön szavazás, először kiszavaz mellette. 15-öt mondtam, elnézést kérek, mondja az elnök asszony, 16-os cikkről van szó, kettes bekezdés B pont, az eredeti szövegre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os, 2-es bekezdés C pont, 4E kompromisszum, 4 frakció részéről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os bekezdés 2-es 16-os cikk 2-es bekezdés E pont 4D kompromisszum 4 frakció részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os cikk 3-as bekezdés 84-es módosító mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük le? Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük le? Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 17-en ellene, tehát elfogadtuk. Következik a 16-os cikk 4-es bekezdés, 4F kompromisszum, 4 frakció részéről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 17-es cikk. A következőre szavazunk. Nem, a 17. cikre nem, nem kell szavazni. Azonban a 19-es cikre igen, a négy J kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as cikk, 1-es bekezdés A pont, 4K kompromisszum, négy frakció részéről mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as cikk, 1-es pont, tehát egyes bekezdés egy pontja, négy l kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 20-as egyes bekezdés B pont, új, négy n kompromisszum, négy frakció részről mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 20-as cikk után egy új bekezdés, 4M kompromisszum, ezt is elfogadtuk. Most pedig következik a 20-as cikk után egy új cikk, 355-ös módosítóval mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 21-es cikk, 2-es pont, 94-es a jelentéstevő részéről mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a szöv, bizottság eredeti szövegére szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es cikk, 2-es bekezdés, C pont, 4 ó kompromisszum, 4 frakció részéről mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es cikk, 2-es bekezdés új, 98-as a jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es cikk, új, 4P kompromisszum, négy frakció részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es cikk, 1-es bekezdés, 1 pont, bevezető rész, 4T kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 22-es cikk 1-es bekezdés 1 pont a 4Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 22-es cikk 1-es bekezdés 1 pont, új pont 4R kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es cikk 1-es bekezdés kettes pont után egy új pont, 365-ös bulonféle mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 22-es cikk, 1-es bekezdés, 2-es pont, új pont, 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk, 22-es cikk, 1-es bekezdés, 3-as pont, okafogyottá válik, és áttérünk a 22-es cikk egy új bekezdésre, ó kompromisszum. Hogy került ez ide, kérdezi az elnök asszony. Négy frakció részéről, tehát az ó kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es, egy egyes bekezdés, négy ú kompromisszum, négy frakció részéről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as cikk, egyes bekezdés, bevezető részt, az eredeti szövegre szavazunk, ki szavaz mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 23-as cikk, egyes bekezdés, a pont 4V kompromisszum. Négy frakció részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 23-as cikk egyes bekezdés B pont, a bizottság eredeti szövegére szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as cikk az egyes bekezdés után egy új pont a dupla w kompromisszum mellett ellentartózkodás. Elfogadtuk. Artikel 23. 23-as cikk 2-es bekezdés 4X kompromisszum, négy frakció részéről mellett ellentartózkodás. Elfogadtuk, 23-as cikk, 3-as bekezdés, 4Y kompromisszum kiszavaz mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es cikk, 4Z kompromisszum, 4 frakció részéről mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Átérünk az 25-ös cikknél egyes bekezdés, most már 5A kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 25-ös cikk, az egyes bekezdés után egy új bekezdés, 5B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös, 5B mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös cikk, kettes bekezdés, 5D kompromisszum, nem, mondja az elnök asszony, nem, nem, ezt nem szavazzuk meg, ez le, ez le van fedve, elnézést kér, és tehát 25-ös cikk, 3-as bekezdés, a büdzsé 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös cikk 4-es bekezdés szintén le van fedve, tehát most átérünk 26-os cikk, egyes bekezdés, az 5G kompromisszum. Mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os cikk, kettes bekezdés, 5H kompromisszum. Mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Huszon 5-ös cikk, 125-ös módosító jelentéstevő részéről. Nem, ez utána következik. Ez később. A 125-ös módosítóra szavazunk, a jelentéstevője mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Most a már lefedett ö, részekhez jövünk. A preambulum bekezdéseket már elkezdtük. Et sur les considérants, a preambulum bekezdésekkel kapcsolatosan a hármas preambulum bekezdés C kompromisszum öt frakció részéről. Mellett ellentartózkodás elfogadtuk négyes preambulum bekezdés D kompromisszum mellett ellentartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum, amelyet egy új preambulum bekezdésként vezetünk be, mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. A négyes után a kettes következik, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk a négyes brambulum bekezdés után a 136-os módosító Zimmer, Hendel, Löajarik szóbeli kiegészítővel. Van-e e, észrevételük, ellenvetésük nincs, akkor megszavazzuk a 136-ost, így módosítva mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk a négyes preambulum bekezdés után 137-es Steiner Regner mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A négyes után a FAM 2-es mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de szinte senkit nem láttam szavazni, tehát a Nő Jogi Bizottság FAM 2-es módosító tehát a FAM 2 mellett kiszabadsz ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötösnél van egy F kompromisszum, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik az, az ittre hármas ellen tartózkodás elutasítva. Le akarják ellenőrizni, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 18-an ellene, egy tartózkodással, igen ellen. Ezt elfogadtuk, igazuk volt az ötös preambulum bekezdés után a Költségvetés Ellenőrzés Bizottság módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5. Az ötös után a hármas módosítója a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A hatos preambulum bekezdésnél G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a hetes preambulum bekezdéshez, H kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas preambulum bekezdés, I kompromisszum öt frakció részéről mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A nyolcas prambulum bekezdés után az FAM 5 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a REGI 5-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es preambulum bekezdés, J kompromisszum négy frakció részéről, nem, bocsánat, bocsánat, mondja az elnökasszony, a tízes prambulum bekezdés következik, K kompromisszum négy frakció részéről mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk, 11-es prambulum bekezdés, L kompromisszum négy frakció részéről mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk, 12-es módosító, 105, 12-es prambulum bekezdés, 157-es módosító mellett ellentartózkodás. Elutasítva considérant... 12-es preambulum bekezdés. Tehát a 157-est megszavaztuk, az M kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a 12-es bekezdés után a tízes módosító a jelentéstevő részről mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a tízes módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 23-an ellene. Tehát ezt nem fogadtuk el. Tehát akkor következik a 11-es, szintén a jelentéstevő részéről mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellett, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as preambulum bekezdés, a 159-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítva 14-es preambulum bekezdés N kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a 15-ös preambulum bekezdés considérant 15-ös P kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 16 ös preambulum bekezdés Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17. 17-es preambulum bekezdés R kompromisszum négy frakció részéről mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Et donc nous en après le a 17-es preambulum bekezdés után a 177-es következik, Delis röter mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Következik a 179-es módosító, külön részenként szavazunk. Először szavazunk az első része Such as Employment Subsidies and Insurance Contributions, tehát az első részre szavazunk, mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 19 ellene. Tehát ezt az első részt elfogadtuk. A kiszavaz a, a többi ö, rész ö, mellett ellen tartózkodás. A második részt elutasítottuk. Következik a 180-as módosító Deli Schröter mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as preambulum bekezdés U kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Dupla V kompromisszum még mindig ugyanennél a preambulum bekezdésnél tartunk, az mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 18-as preambulum bekezdés után egy új preambulum bekezdés, a V kompromisszum mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. A 18-as után a 184-es módosító Delli és Röter asszonyok részéről mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as frambulum bekezdése kapcsolatosan nincs más, a 19-es frambulum bekezdés X kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es utána 20-as módosítója a jelentéstevő asszonynak mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 187-es módosító Tremóza mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 187-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 mellett, 17 ellen, ezt elfogadtuk. Következik a 20-as preambulum bekezdés, erre nem kell szavazni, a 22-es módosítóra szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es preambulum bekezdés, az eredeti szövegre szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a 22-esre a a büdzsé hetesre szavazunk, mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le, tehát büdzsé hetes. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18-an mellette, 21-en ellene. Tehát ezt nem fogadtuk el. 23-as Moon bekezés Y kompromisszum, tehát ezt már a hármas tömbben megszavaztuk. Et donc, tehát befejeztük. Euh, et donc, asszony. Hallom. Ha jól értem, akkor a 97-esről nem szavaztunk. Ö... L'amendement 97. A 97-es kiesik, kiesik, hogyha a 157-est elfogadjuk, már pedig a 157-est a 4 ó kompromisszummal lefettük, tehát akkor ezt nem szavazzuk meg. Most akkor tehát az egyes bekezdés után a büdzsé egyes következik kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A büdzsé kettes következik, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a teljes szövegre elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vous voulez pas de vote électronique? Nem akarnak elektronikusan szavazni? Akkor mindenki szavazott, mert lezárom a szavazást. És nagyon meglepő módon 36-an mellette szavaztak, hárman ellene, egy tartózkodással. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk az előadónknak. Köszönöm pour ce brillant succès. A kitűnő sikerért. Csak azt szeretném jelezni, hogy az eredeti szövegnek, a bizottsági szövegnek, amit az Európai Bizottság benyújtott, csak hat pici eh, darabját őriztük meg, tartottuk meg, nem tudom, hogy a bizottság jelen van-e itt a teremben, és a hat között többségben vannak a bevezető szövegek. Hát a tárgyaló delegációnak nehéz feladata lesz, kemény tárgyalás várható a tanácssal. öt és fél módosítót utasítottunk csak el egyébként, úgyhogy igazából tényleg gratulálhatunk az előadónőnek, de ezúttal a titkárság két tagját is tapsoljuk meg, ők nagyon kemény munkát végeztek a szövegen. és teljesen hibátlanul végezték el ezt a munkát. Morán Sártyi azt mondja, hogy az emlékelőadóknak is gratuláljunk, hát nekik is gratulálok. Most kivételesen fel kell, hogy olvassak valamit. El kell, hogy mondjam, hogy a szavazás után most azt a döntést hoztuk, ugye, hogy a tanácsal megkezdjük a tárgyalást első olvasatban a parlament eljárási szabályzata 70. pontja és 21-es szabálya alapján, hogyha egyetértenek, akkor szintén a munkánkat szabályozó szövegek alapján a tanács tanácssal folytatandó tárgyalásokat, jó magam, az előadó asszony és az árnyék előadók folytatnák le. Tehát szerénységem, Stenrük asszony, Filibula, Marian Harkin asszony, Elizabeth Söter asszony, vagy Karima Delia asszony, egyikük majd nem mind a ketten vesznek részt a trilógusban, Gabriele Zimmer és McIntyre asszony a tárgyalási mandátumot természetesen az a jelentés képezi, amit mi az ismert feltételek között elfogadtunk. A trilógus a tanácssal és a bizottsággal július 10-én 18 óra 30 perckor kezdődik. Természetesen beszámolunk majd a tárgyalás sokállásáról a bizottság tagjainak. A 22-es, 23-as pontokat elhalasztottuk, következik a 24-es napi rendi pont, vagyis szavazunk Jótova asszony véleményéről, amit a Nőjogi Bizottság részére készített, a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban jelezték nekem, hogy az önöknek kiosztott szavazólistán két módosítást kell eszközölnünk. A 11-es módosító szóbeli módosítása nem a 11-eshez, hanem a 27-es módosítóhoz tartozik, a 12 es pedig visszavonták. Álkompromisszum, kompromisszum, ellene tartózkodás, elfogadtuk az egyes bekezés után. Tízes módosító. Zuber, Löjjerik, két részben. Első rész. Calls on the Commission-től work such shifts-ig. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész arról is lehet azért szavazni. Igen, a második részről szavazzunk most mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az egyes bekezdés után 11-es módosító, Kliveti asszony, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes bekezdés B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es termőkasszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kettes bekezdés után 18-as módosító Pupakis úr okafogyottá vált, következik a 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés C kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés D kompromisszum, öt frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító Cornelissen asszony az előbb jelzett szóbeli módosítóval, az EPP frakciótól, ami arról szól, hogy a cause on the helyére encourages kerüljön. Van -e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Nincsen. Akkor ezzel szavazásra bocsátom mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös bekezdés E kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés. 34-es módosító Obermeyer úr mellette, ellene tartózkodás. 34 es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a 34-esről a szavazást. 20 igen, 16 nem. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. Én tévesztettem. Én tévedtem. Igen, hallottam, tévedtem. Na mindegy. Szóval az ötös bekezdés után 32-es módosító pupa, köszönöm mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E, akkor ezzel orvosoltuk a tévedésemet. Következik a 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A fennmaradó részt egy tömbben tehát mindenki egyetért a hatos bekezdést, az elproblémák, akkor egy tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor az egész véleményről elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. 33 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Gratulálunk az előadónőnek. Akkor most visszatérünk azokra a napirendi pontokra, amelyekkel tegnap nem volt időnk foglalkozni, vagyis a 18-as napirendi pontra. ahol megadjuk a szót Veronika López Fontányi asszonynak, hogy kis csendet kérek, hogy ismertesse véleménytervezetét, amit a Halászati Szakbizottság részére készített az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, akkor a vélemény készítőjének, Montanyi asszonynak, megadom a szót, hogy a 73 módosítót ismertesse. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, ismerni kell annak a kontextusát, amiről beszélünk. Az Európai Halászati Alap tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerűsítés legyen, és lássuk, hogy milyen közösségi halászati politikát lehet megvalósítani egy integrált tengeri politika keretében. 2014-2020 az időtáv, amiről beszélünk. Elvileg ahhoz kívánunk hozzájárulni, hogy a 2020-as stratégiai célokat három kezdeményezéssel elérjük. Egyrészt a források koncentrálásával, kettő innovációs közösség, három új szakképesítések programjával. Ami az állásfoglalásunkat illeti, nos ezzel kapcsolatban bizonyos szempontokat hozzá kell, hogy fűzzünk, amelyek fontosak a foglalkoztatás szempontjából, és a jelenlegi munkahelyeket is minőségileg emeli, valamint a szegészséget és szociális kirekesztést leküzdi. Az is fontos azonban, hogy az összetartást, szolidaritást erősítse. Nagyon fontos ennek tükrében, hogy a kkv illetve hát a, a kisebb halász vállalkozásokat segítsük. Ez a szegmens ugyanis Azért fontos, mert munkahelyeket teremt, és sokkal kevésbé káros a tengeri környezet számára. Fontos a szociális és területi szolidaritás érdekében is. Nagyon fontosnak tartjuk mindezt. A közösségek életét az alapvetően meghatározza, éppen ezért biztosítanunk kell azt, hogy a fenntartható halászati tevékenységeket hosszú távon fenntartsuk, de természetesen diversifikálni kell egyéb tevékenységek felé, azokat is lehetővé kell tenni a halászati szakmán belül. Ha a kvóták telítődnek, akkor a halászoknak más lehetőséget is kell kapni. Éppen ezért fontos, hogy képezzék a halászokat, családtagjaikat, különösen a nőket, akik a családi vállalkozásokban dolgoznak. A képzést alapképzést kell, hogy jelentsen, és folyamatos továbbképzést. Ezek tehát a legfontosabb pontjai az állásfoglalásunknak. Szeretnénk, hogyha a munkakörülményeket, egészségi körülményeket javíthatnánk a halászok körében. És eh, a szociális párbeszédet is bővíteni kívánjuk, természetesen ez nagyon fontos az egészség és biztonság mellett. El diálogo social para todos los sectores afectados a, a a szociális párbeszédet minden érintett eh, ágazatban ki kell terjeszteni. Ezzel együtt a kis halász gazdák a véleményét is egyre nagyobb mértékben eh, figyelembe kell tudni venni a döntéseknél. Végül pedig fontosnak tartjuk azt is, hogy eh, a társadalmi innováció érvényesüljön, új megoldásokat találjunk. Tulajdonképpen néhány szóval összefoglalva ez az, amire összpontosítanunk kell a módosítónkkal. Köszönöm. madame la Köszönöm szépen, Szerkesz úr. Para decirle mi nombre y en el de Ole Christensen, que va a ser nuestro... A saját nevemben és Alan Kristen nevében is, Christensen nevében is szeretném eh, elmondani, hogy eh, Lópe Fontányi asszony jelentésével teljesen egyetértünk, és azzal is, amit most mondott, csak azt szeretném még elmondani, hogy a szocialistákat aggasztja a generációváltás is csak a mezőgazdaságban, a halászatban is jelentős erőfeszítésekre van szükség, mert látjuk, hogy milyen nagyok a kihívások a fenntarthatóság terén fontos, hogy a fiatalok érdekében erőfeszítéseket tegyünk, és szerintem ez nem okozhat gondot az EPP jelentéstevője számára. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon elégedettek vagyunk, és köszönjük az együttműködést az előadónak. Köszönöm. Thank you, Madam President. Uh, just two points from... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eredeti szövegből két pontot szeretnék kiragadni, ami nincs is nálam. Uh, a halászati közösségek támogatásáról van szó uh, egymást támogatják a halászok uh, évek óta a történelem során, és azok a közösségek, ahol ők élnek, hogyha megnézzék Európa térképét, elég kis települések. Ugye vannak nagy halászkikötők is, de a legtöbb kikötő kicsi, és ezekben a közösségekben mindenki a halászatból él, illetve idegenforgalmat tudnának kialakítani támogatás alapvetően a halászat támogatásán múlik, a jogalkotó segítségére szorulnak tehát ez a kezdeményezés arról beszél, hogy a közös halászati politikát támogassuk, de hát ez egy katasztrofális dolog. Azóta, hogy 73-ban bevezették, riasztó mértékben csökkent a halállomány, egyes területeken katasztrofális a hiány, gyakorlatilag nincs hal már a tenger egyes részein tehát a halászati, közös halászati politika katasztrofális hat, hatással járt abból a szempontból is, hogy nagyon sok halat dobnak vissza döglötten a tengerbe, arra kellene fordítani az energiánkat, ami a halászat lényegét jelentette, korábban mindig az adott ország vízein halásztak az emberek, és elővigyázatosan végezték ezt a munkát, vagyis fenntartható módon, és az ismereteiket apáról fiúra átadták. Nagy-Britanniában legalábbis jól ismerjük ezt a hagyományt. Vannak olyan országok, Norvégia és Ízland, amelyek a halászat attól függnek, és eh, tört, szükségük van a hal eh, állományra, a hal tartalékokra, és ezért nem is akarnak csatlakozni a közös halászati eh, politikához. Ott nagyon jól alakult a halállomány. Norvégia az idén jelentette, hogy a halállomány növekszik, és az ívás időszaka nagyon jól zajlott le, és sok faj nagyobb arányban szaporodott, mint korábban. Hogyha Izlandot tekintjük, náluk is jobb a helyzet. Nagy-Britanniában nagyon kis halakat fognak csak, Izland a saját vízein támogatja a halászatot, ők az EU-n kívül vannak, és mindenképpen meg akarnak szabadulni a közös halászati politikától és szörnyű következményeitől a visszadobott, elhullott halaktól. Lambert asszony, Lambert asszony. Köszönöm, elnök asszony úgy gondolom, hogy sokan egyetértünk itt azokkal az aggályokkal, amelyek felvetődtek a közös alázati politika kapcsán, illetve a, az elhullott hal, illetve visszadobott hal probléma kapcsán. Ugye ez az egész világra igaz ez a jelenség, egy sor hangsúlyt kell itt kiemelnem, a kis halászati közösségeket bizony nagyon sok nyomás sújtja. Mit kezdünk ezzel az elkövetkező években, 2020-ig? Úgy gondolom, hogy fontos ezeknek a közösségeknek a támogatása. A vélemény irányultsága szerintem nagyon jó. Lope Fontenya asszony is említette, hogy a diversifikáció, illetve a szakismeretek átadása, a generációváltás, amit Szerkasz úr mondott, szintén fontosak, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy a jelentés nagyon jó irányban halad, és általánosságban támogatjuk. Köszönöm szépen, más nem érdekel, úgy látom a kollégák közül a halászat. Akkor a bizottság részéről Takóni asszonynak adom meg a szót, tessék. Yes, good morning. Um, I'm Flaminta Konya, work in Digimar. Köszönöm szépen. A bizottság nevében a következőt szeretném mondani. Tulajdonképpen nincsen konkrét megjegyzésünk ezzel kapcsolatban, de ha megengedik, akkor tisztáznék valamit. A javaslat hangsúlyozza, hogy támogatni kell a, halász társadalmat. Természetesen ezt elkötelezetten támogatjuk mi magunk is. A szövegezés szakaszában is, és most a tárgyalások keretében is. Hangsúlyozunk mi magunk is tehát a helyi közösségek fejlesztésének szükségességét, és ez egy külön fejezetben is szerepel, hangsúlyozzuk, milyen lényeges ez tisztáznám tovább azt is, hogy ez az alap, ez egyfajta lehetséges intézkedések listája. A tagállamon múlik a közös irányítás keretében, hogy mely intézkedésre helyez hangsúlyt, és melyet kíván támogatólag alkalmazni. A tagállamok döntése ebbe az irányba fog tehát mutatni, és Ezért szeretném még egyszer kiemelni, hogy továbbra is hangsúlyozzuk ezt az elemet. A bizottsági javaslatában is látszik ez, ez az egyik legfontosabb fejezet. A javaslat tehát egy teljesen új irányt mutat a legutóbbi pénzügyi eszközhöz képest. Kihagyja az összes olyan intézkedést, amelyet rossznak ítéltek meg, mint a flotta intézkedések. A... Úgyhogy igenis reméljük azt, hogy ha ezt a nagyon drága és közvetlen támogatási intézkedéseket, akkor a tagállamok a fenntartható fejlődésre tudnak figyelni a halászati környezetben is. Köszönöm. Nincs bekapcsolva az elnök mikrofonja. Rendben, köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak. Úgy gondolom, hogy együtt fogunk tudni működni, és felírtam mindazt, amit mondtak. Nagyon fontos, hogy tényleg készüljenek módosítók a fiatalokkal kapcsolatban, és az árnyékelőadókkal úgy gondolom, hogy jó eredményre jutunk majd. Köszönöm szépen, hogy ilyen segítőkészek. Alors voilà une contribution de fou. Euh, non, je rigole. Euh, donc, le délai... Nos, a módosítók euh, benyújtásának határideje július 10-e 12 óra, Szeptemberben visszatérünk, és a ugyanezen a szeptemberi ülésen meg is szavazzuk majd a témát, miután a kompromisszumokat megbeszéltük. November 28-án pedig a Halászati Bizottság szavaz a témáról, a plenáris ülés pedig valószínűleg januárban. Minden bizottságnak a, megvan a saját szavazási ritmusa. Mielőtt áttérnék a következő napi rendi pontra, szeretném mm, azt kérni, hogy minden tagnak küldjenek egy e-mailt annak érdekében, hogy fél tizenkettőre, amikor elősz, első alkalommal ö, fogadjuk itt az Európai parlamentben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kijelölt főigazgatóját, hogy, hogy itt legyenek a képviselők, ugyanis ez egy fontos eszmecsere lesz. Számunkra egy referenciát jelent a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Tehát akkor a napirend 18. pontját lezárhatjuk, és áttérünk a 19-es napirendi pontra. Az előadója e témának Jazlov Vietzka asszony, a szociális beruházásokról szóló megállapodás, mint a válságra adott válasz, ez a téma. 154 módosított kapott, és meg is adom a szót a az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a 154 benyújtott módosítóért, nagyon aktívak voltak, és ez a részvétel is azt mutatja, hogy mennyire fontos és érdekes ez a téma. Persze nem erre utal a teremben jelenlévők száma, de remélem, hogy tényleg fontosnak tekintik ezt a témát. Természetesen azt hiszem, hogy a bizottság minden tagjának igazából felelősnek kell lennie azért, hogy mi is lesz a tartalma ennek a dokumentumnak. Épp ezért fontosak a módosítók. Szeretnék néhány észrevételt elmondani a módosítókkal kapcsolatosan. Vannak olyanok természetesen, amelyekkel egyetértek, de van olyan is, amely azt sugalja, hogy az egész témát töröljük. Például ilyen a 145-ös módosító, aztán a 15-ös, vannak módosítók, amelyek a szegénységgel, a szociális kirekesztéssel foglalkoznak és tudjuk, hogy növekedett a szegénység is, a szociális kirekesztés is, de fontos az, hogy a polgáraink is aktívabban vegyenek részt ebben az egész folyamatban. A polgárok részvétele a munkaerőpiacon nem elégséges. A munkahelyeket munkahelyeket kell létesíteni, növelni kell a munkaerő számát, a polgároknak aktívabbaknak kell lenni, lenniük, bátorítani kell az embereket arra, hogy tessék, menjenek kell munkát keresni, a KKV-k kal is foglalkoznunk kell. Tehát ezek azok a témák, amelyeket én támogatok. Amikor átnéztem a módosítókat, akkor abból az derült ki, hogy minden kollégám nem igazán ért egyet ezzel a témával, pedig a hagyományos jóléti modell most már nem elég. Egy aktiváló jóléti modellre van szükség a polgárok számára eszközöket kell biztosítani ahhoz, hogy a gyorsan változó munkaerőpiacon is meg tudjanak lenni, dolgozni tudjanak. Vannak javaslatok a módosítókkal kapcsolatosan, amelyeket be fogok venni a kompromisszumokba 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es módosítók például ilyenek. Én úgy gondolom, hogy nincs versenyképességi válság, tehát itt a 13, 15, 16-os, 21, 22-es, 23-as, 27, 28, 30, 31, 33-as, 34-es, 35-ös módosítókról van szó, a 33-assal kapcsolatosan nem gondolom, hogy csak is az oktatásba kellene beruháznunk, hogy az oktatás fejlesztése mindenre orvoslat lenne, minden problémát megoldana. 36, 37, 38 olyan módosítók, amelyeket szintén be fogok venni a kompromisszumba. Nagyon fontos a fe- fekete piac elleni fellépés, amire utal a 38-as módosító. Pupákis úr felhívta a figyelmet erre a ö, problémára. Fel kell lépni az illegális munka iránt is a 45-ös módosító kapcsán elmondom, hogy egy kollega felhívta a figyelmemet a KKV-k szerepére, ugyanis úgy gondolja, hogy nem igazán támogatjuk megfelelő módon a KKV-kat. 44-es, 45-ös, 46-os, 57-es, 58-as, 56-os módosítókat szintén beveszem a kompromisszumot, ami a 60-as módosítót illeti. A javaslat arról szól, hogy értékeljük, értékeljék a tagállamok egy kritikusabb módon a szociális beruházásokról szóló megállapodás, de azt hiszem, hogy nem javít a helyzeten, ha kritikusak vagyunk, inkább azt kell megnézni, hogy a problémákat hogyan lehet megoldani 62-es, 63-as, 64-es, 68, 69, 70-es módosítókat szintén be fogom venni kompromisszumba. És szeretném megkérdezni a módos, ezen utóbbi módosítóval kapcsolatosan a véleményét a benyújtónak. Itt a decens munkáról van szó, 74-es, 75-ös, 76-os szintén bekerülnek kompromisszumba, 77-es kapcsolatosan úgy gondolom, hogy nem csak a fenntarthatóságról, a fenntartható új munkahelyekről kell beszélni, nem nagyon sok instabil munkahely létezik manapság, ezt, ezt is be kell venni. A 81, 82, 83, 84, 93, 92, 93, 96-ot szintén beveszem a kompromisszumba. Szeretnék több pontosítást azzal kapcsolatosan, hogy mit, jelent, mit értenek a conducive measures ami a 93-as módosított illeti. Részemről ki kell emelni, hogy azt hiszem, hogy fontos, tehát nem csak szankciókkal kell élni, óvintézkedésekre persze szükség van, ezt, e, ezzel egyetértek 100, 101, 103, 106, 109, 110, 111-esek szintén bekerülnek a kompromisszumba 107-essel kapcsolatosan az employment szót kellene használni, ugyanis meg kell nézni, hogy mit szeretnénk elérni, milyen sikereket szeretnénk elérni, és nem feltétlenül az, hogy mi ellen szeretnénk fellépni. Tehát egy pozitívabb megközelítésre lenne szükség a 113-assal kapcsolatosan szeretném tudni, hogy a, mit is gondol a benyújtó akkor, amikor a nem kvalifikált munkaerőről beszél, a 118-119-es módosító szintén bekerül a kompromisszum. A 118-assal kapcsolatosan szeretném megkérdezni a benyújtott, hogy mit is gondol a megfelelő légkörről az iskolákban. Gondolom, hogy ez azt jelenteni, hogy a fiatalok számára projektekre van szükség, hogy aktívan vegyenek részt a fiatalok a munkaerőpiacon a 123-124-es szintén támogatom, de a 123-assal kapcsolatosan szeretném tudni, hogy mire célzott a benyújtó, tehát itt a szociális beruházásokról szóló megállapodással kapcsolatosan 125-ös, 126-os, 130-as, 131, 134-es, 36-os szintén bekerülnek, csak úgy, mint a 134-es, az idősebb embereket is arra kell bátorítani, hogy a megfelelő eszközök segítségével próbálnak meg munkát találni. Mit ért itt a megfelelő eszközökön a 147-es, 6-os, úgy szintén beveszem a 146-os és 149-el kapcsolatosan el kell mondanom, hogy ezek olyan módosítók, amelyek kiegészítik azt a javaslatot, amely az eredeti szövegben benne foglaltatik. Itt konkrét intézkedésekről van szó a megállapodás kapcsán, a 153-assal kapcsolatosan nem tudom, hogy az alkalmazkodási alapot kellene felhasználni, mint a beruházások, a szociális beruházások e-, legfőbb eszköze. Köszönöm szépen, hogy segítettek a munkámban, kiegészítették a munkánkat. Persze ez egy vélemény, éppen ezért nem tudok mindent bevenni, amit szeretnék. A héten még a kompromisszumos meg módosításokat el fogom küldeni a kollégáknak, és meg fogja minden kapni a dokumentumot, és ezt továbbíthatják a tagállamokba is. Köszönöm szépen. Papadopoulos úr, bo- bocsánat, Papadopoulos asszony, mielőtt megkapja a szót, itt van a teremben, üdvözlöm a teremben, Gironde megye, Akiten régiója, Gironde megyének az egyik delegációját, Úgyhogy itt vannak a teremben, ők is foglalkoznak a jövőbeni finanszírozási programozással. Üdvözlöm Önöket, és remélem, hogy itt maradnak velünk egészen addig, amikor a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet új ö, főigazgatójával találkozunk. Papadopoulos asszony. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék az SND nevében az előadóknak a jelentéshez, és hangsúlyozom újra. Van, azért, mert van néhány olyan EPP tag, mint az előad, aki holland, fontos, hogy érzik, hogy a jelenlegi válságot pusztán megszorításokkal nem lehet megoldani. Ez nem segít Európának, hogy visszaálljon a növekedés útjára. Néhány perccel ezelőtt hallottam, hogy a módosítóknak majdnem fele, ugye 28 módosítót nyújtottunk be a frakcióból, tehát majdnem a felét felvették a kompromisszumos javaslatokba. Természetesen a többiről még szeretnénk tárgyalni, mert úgy gondoljuk, hogyha ezt is elfogadnák, akkor a jelentés attól valóban teljesebb lenne. Módosítóinkban összességében hangsúlyozzuk, hogy a gazdasági válság tartós hatással van a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatási arányra, a közmegtakarításokra, de befolyásolja az állami és szociális beruházások mennyiségét és minőségét is Európában. Nos, a módosítókban ezekre térünk ki, és hiszünk abban, hogy a megszorító intézkedések, amelyeknek negatív hatása van a foglalkoztatásra, növekedésre és versenyképességre Európában, nem elegendőek. A fiskális fegyelmen túl kell lépni, és a fenntartható növekedés, munkahelykeres teremtés és szociális növekedés kell szolgálni. Lesznek majd, vannak olyan javaslatok, amik már benne vannak a kompromisszumos javaslatban, de úgy gondoljuk, hogy megfelelő beruházási stratégiát is kell a megszorítások mellé párhuzamosan állítani, hogy a munkahelyteremtés is megjelenjen a tagállamoknak fokozottabb elkötelezésekkel, elkötelezettséggel, EU intézményeknek ugyanígy az EU 2020-as stratégia célkitűzései felé kell törekedni. A szociális, a szociális kérdések foglalkoztatási és oktatási célkitűzések véleményünk szerint a 2020-as programban még nem az a terület, ahol a legtöbb tagállam mindent megtesz. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a foglalkoztatási ráta 7,1%-ról 2007-ben, bocsánat, a munkanélküliségi arány az EU27-ben 2011. januárjára 10,1%-ra növekedett. Egyértelmű különbség van észak és dél között. 80 millió európai a szegénység kockázatának van kitéve, és a fiatalok foglalkoztatása, munkanélkülisége inkább súlyos méreteket ölt. A gyermekek a száma, akik munkanélküli családban nő fel, növekszik. Ezek azok az okok, amelyek alapján úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő a munkaerő kereslet, és nagyon sokat túlhangsúlyozzák a jóléti állap, államok a, a szórakozás, az öröm elemeit, a munka szükségességével szemben. Ezt a részt kell tehát megfelelő tudással eh, erősíteni a munkavállalókat, eh, megfelelő szociális beruházásokkal, képzéssel kell erősíteni ahhoz, hogy a 2020-as célkitűzéseket elérjük. Jó minőségű munkahelyekre, gazdasági, szociális eh, pénzügyi rendszer motorja ez ugyanis. Hogyan lehet tisztességes munkahelyeket, tisztességet bérrel teremteni és ezzel ösztönözni a fenntartható növekedést? Ez ez a feladatunk. Hangsúlyozunk azt is, hogy megfelelő rendszereket kell kialakítani a magánvállalatokkal együtt, és garantálni a biztonság és rugalmasság arányos megjelenését a munkaerőpiacon. A gazdasági függőség és a, és a nyugdíjkorhatára az, amivel még foglalkozni kell. Tehát ez az a filozófia, amelyet az SZND csoport nevében benyújtottunk, én magam is benyújtottam, már várjuk a következő hetekben a megbeszélést, hiszen a, szeretnénk a többi politikai frakcióval és árnyék előadóval is tárgyalni a kompromisszumokról, és arról, hogy hogyan lehetne ezekből a fontos kérdésekből további elemeket bevenni. Madame Lambert. Lambert asszony. Thank you, Madam President. Um, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyékaló frakciónk nevében nem tudott itt lenni, de nagyon örültünk az előadó megjegyzéseinek. Több módosítóval kapcsolatban ezek között az, hogy az ifjúsági foglalkoztatásról beszél az 1.7-esben, és nem munkanélküliségről, ezt nagyon üdvözöljük. Örülünk a 146-os módosítójának is. Azt kérte, hogy tisztázzuk, tisztázzunk néhány pontot a módosítók között. A 72-es, a társadalombiztosítás például, ezt majd tovább kell részletesen megtárgyaljuk. És a négyes bekezdésben úgy gondoljuk, hogy pontosabb megfogalmazásra van szükség azzal kapcsolatban, hogy milyen elemek aktiválnák pozitívan a helyzetet. Általában véve pedig egyetértünk azzal, amilyen irányba mutat a jelentés, és biztos vagyok abban, hogy a kompromisszumokban is meg tudunk állapodni. Köszönöm. Nincs más felszólalási kérelem, tehát akkor visszaadom a szót Jeszlöpszkiecka asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm az észrevételeket, köszönöm, hogy megosztották velem a gondolataikat. Szeretném biztosítani önöket, hogy nem csak a lengyel delegáció az Európai Néppártban, hanem minden más nemzeti delegáció az én frakciómban ugyanígy gondolkodnak ugyanígy foglalkoznak azzal, amivel mi foglalkozunk. Persze itt paradigmaváltásról is szó van, ahogy erre utalok a dokumentumban, a jóléti államnak egy aktiváló mm, állammá kell válnia, és nem eleget ruháztunk be olyan területeken, ahol például a munkaerőpiacon nem sikeres a helyzet. Például olyanokban, akik szegénységben élnek. Például a polgárainkat jobban kell felelősebbé tennünk a saját életükért, a gyerekeikért. Tehát sokkal aktívabbá kell tenni a polgárokat. Nagyon sok a tehetséges ember, a fiatalok körében is. És sokan elmennek most már az Egyesült Államokba, sőt, agyelszívás folyik, Kínába elmennek, a legjobb emberek elhagyják Európát. Sokkal aktívabbá kell tenni a polgárokat a régi hagyományos modellt át kell, hogy váltsa egy új modell. A politikánknak szintén olyanak kell lenni, hogy az emberek sokkal aktívabbak, felelősebbek legyenek. Ugye mindenki egyetértett az én dokumentumom fő irányvonalaival, és azt hiszem, hogy a közös erőfeszítéssel nagyon jó dokumentumot tudunk kialakítani, és reméljük, hogy megváltozik majd a gondolkozás is erről a témáról. Még egyszer köszönöm szépen. Tehát a július 10-én fogjuk a kompromisszumos módosítókat megvitatni. Most szeretném felfüggeszteni az ülést fél tizenkettőig, és ez lehetővé teszi minden tag számára, hogy itt legyenek az eszmecserén a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kijelölt főigazgatójával. Kedves kollégák, akkor javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Óriási megtiszteltetés, hogy eszmecserén üdvözölhetem Guy Ryder urat, akit frissen választottak meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főigazgatójának frissen, hiszen május 28-án történt ez a választás. Az egyik első parlament, ahova ön ellátogat a miénk. Számunkra nagyon nagy jelentősége van ennek az eszmecserének. Több oknál fogva is, az egész szakbizottság nevében gratulálok a megválasztásához. Írásban is megtettem már, de most szóban is ha jól tudom, akkor nagyon kemény verseny volt, esetleg majd erről is szólhatna pár szóban. Elég sok jelölt volt, több fordulóban választották önt meg végül, több fordulót kellett ahhoz szervezni, hogy a jelöltek közül végül is a szakszervezeti ismeretei és az ilós ismeretei révén önnek sikerüljön győznie. Úgy gondolom, hogy ennél fogva is csak még nagyobb győzelem ez, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájához. Szakbizottságunk az ön szervezetével fontos kapcsolatot tart fenn. Fontos ez a kapcsolat, több oknál fogva is. Ebben a ciklusban még nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni az Európai Unió általában, az emberül az Európai Parlament és az ILO közötti kapcsolatokra. Három aspektust hangsúlyoznék itt. Az első az alapegyezményekkel kapcsolatos. Tudjuk, hogy még nem ratifikálta őket az összes Európai Uniós tagállam, és minket aggaszt ez, hiszen az ILO hosszú történelemre tekint vissza, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban mindenki osztja az illó értékeit. Egyes tagállamok, hogyha nem ratifikálják az ILO egyezményeket, az olyan, mintha csak a fejlődő országoknak kellene betartani a szabályokat, és mi a szabályok felett lennénk. Úgy gondoljuk mi viszont itt az Európai Parlamentben, hogy az Európai Uniónak példát kell statuálnia. Az alapegyezmények vagy mindenki által alkalmazásra kerülnek, vagy pedig mire jók. A második dolog a válsághelyzet, és a gazdaságirányításról, globális gazdaságirányításról szóló vitában ennek nagyon fontos, hasznos szerepet játszanak, a VTO-val kapcsolatosan is, meg a szakértelmük révén is a szociális sok hatás elemzésében. Az ön elődje az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap való együttműködésben nagyon gyümölcsöző kezdeményezéseket tette téren. Az Európai Parlament az önök legutóbbi közgyűlése előtt úgy döntött, nyilván emlékszik rá ön, hogy támogatjuk önöket a többek között a háztartási munkavégzésről szóló egyezmény terén egy szinergia, ami kialakulhat közöttünk, kölcsönösen előnyös lenne minnyájunk számára szeretném üdvözölni azt a megállapodást is, amit az ön elődjével kötöttünk, és amelynek keretében jó együttműködést alakítottunk ki. Ezt szeretnénk folytatni önnel. Mint tudja, a szakbizottságunk megszerette a Genfi utazásokat, és az ősszel önt is fel fogjuk önöket is újra fel fogjuk keresni késedelem nélkül. Át is adnám a szót a bevezetőjére önnek. És hát nyilván jól ismeri már, hogy hogyan zajlik ez után, kérdéseket fognak feltenni a képviselők önnek. Jó napot kívánok! Elnök asszony, képviselők, köszönöm a bevezetőt. Külön köszönöm azt a lehetőséget, amit kaptam ma délelőtt nem kezdtünk, igazából folytatjuk az illó párbeszédét. Úgy gondolom, önökkel ez nagyon gyümölcsöző párbeszéd volt. Folytatjuk az együtt gondolkodást arról, hogy hogyan lehet ezt a párbeszédet továbbvinni. Olyan körülmények között ráadásul, hogy eh, amelyek a munkavilágában eh, rendkívül bonyolultak nehezek, és azt igénylik, hogy teljes mértékben feltárjuk a, az ILO és az Európai Unió és az Önök Szakbizottsága közti munka mélységét. Genfből beszámolva, hadd reagáljak azokra a dolgokra, amelyeket említettek. Először is az ILO nagyra értékeli az igen erős nagyra értékeli azt a támogatást, amelyet a tisztességes munka programjában meghatároztak, és hogy ezt a programot hogyan lehet Európában és a világ minden pontját konkrét lépések ki átalakítani. Nem is elődöm, Szamavéja, még mindig főigazgató Szamavéja úr beszélt, a, ha jól tudom, szeptemberben a parlamentben arról, hogy az ILO és az Európai Unió természetes partnerek. Közös, határozottan értékben közösek értékeink, közösek a célkitűzéseink. Magától értetődő, hogy együttműködünk ilyen területen, a végrehajtásban. Ha lehet, akkor néhány olyan kérdést tárnék fel, amelyek nem fixa ideák, és nem kívánnak választ sem önöktől ma délelőtt, de talán a, elmondanám, hogy az ILO milyen kérdések körül forog most. A 90 éves története során a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet mindig is számíthatott az európai országokra, akik munkájának mozgatói, vezetői voltak. Nagyon jól tudják önök is, hogy az ILO a tripartizmus, a szociális párbeszéd és a legegyszerűbb formában megfogalmazva a célja, hogy a gazdasági növekedés, amely megvalósul, szociális igazságosságá és szociális eh, fejlődésé is alakuljon. Ez a lényege a munkájának, és azt hiszem az elmúlt 90 évben, nem is kell mondanom, a történelem valóságát próbáljuk megerőszakolni. Önök Európa országaiban tapasztalják meg hogy ez a cél. Európa meghatározta a feladatát, és történelmi léptékben igen nagy eredményeket ért el a szociális igazságosság és a társadalmi fejlődés terén. Unikális az az ájelő történetében, hogy most a dolgok, mint hogyha megfordultak volna. Azt látjuk, hogy Európa olyan helyzetben van, ami válság, Európa válság epicentruma, pedig ez egy globális válság. Aki a Los Cabosi eseményeket, a G20-ak ülését folyta, követte, az tudja, a világ szeme Európára irányul, oda lenne a legsúlyosabb, és ahol a megoldásokat meg kell találni a válságon túlmenően is. Ez, ez egy paradoxon. Azok az országok, amelyek bizonyos értelemben követték Európa példáját, és inspirálta őket ez a rész, különösen a harmadik, ország, a harmadik világországaira gondolok, most olyan lehetőségeket látnak a gazdasági dinamizmusok alapján, hogy a szociális fejlődés soha nem látott folyamatait indítsák el. Ha megnézzük a latin-amerikai régiót, amely olyan lehetőségeket biztosít, ami soha nem volt korábban. Lehetőségeket a szociális fejlődés terén, nem csak lehetőségeket, hanem meg is ragadják ezeket, megvalósítják. Ázsiában is a, ez a fajta gazdasági dinamó, ami miatt aggódtunk, és amiatt, hogy nem figyelnek a politika szociális elemeire, úgy látom, nem csak, hogy lehetőségek vannak, hanem újfajta hajlandóság is van ezekben az országokban, Kínában is, hogy régóta, na, régóta függőben lévő szociális hiányosságokat pótoljanak. A, a Kínában a lakosság zsebébe, a dolgozók zsebébe jó okkal tesznek most több, több pénzt, hiszen a világgazdaság és saját gazdaságok egyensúlyán érdekében teszik. Egyre növekszik az a lehetőség, hogy a Kínában dolgozók Kína prosperitásából részesüljenek. Hatékony szociális védelmi rendszer van most napi renden ebben az országban, teljesen először is újszerűen. Ugyanez mondható el, nem lep meg senkit, Afrikára is. Afrikára, amely a közelmúltig fenntartható gazdasági növekedést élvezett és a gazdaság, az afrikai országok most a szociális fejlődést is el akarják indítani. Bizonyos értelemben ezek az emberek, azt a, ezek az országok, népek azt az utat járják, amelyet Európa évekkel ezelőtt járt be. És mintha Európa fordított helyzetben lenne, a sok évtized szociális fejlődése, amelyet olyan emberek, mint önök ilyen termekben építettek, most fenntarthatatlannak, vagy nehezen fenntarthatónak tűnik. A világ az a része a világnak, ahol a normál döntések, fejlődés indult most, egy olyan problémával szembesül, amivel nem, amit nem ismer. Két dolog miatt mondom ezt. Egyrészt azért, mert ebben a világban nem univerzális a pessimizmus. Igazából van optimizmus is. Európának ezt kell tudnia megszereznie a második pedig, hogy akárhova megyünk is a következő évtizedekben, Európa mindig is kulcs szereplő marad, ezt abszolút e- bizonyossággal mondom. Tudom, hogy az önök vállára nehezedő súly minden eddiginél nehezebb. Mi a szerepe ennek Európának és a zájelónak? Néhány dolgot már említettünk. Az értékekkel, az alapvető jogokkal kezdték, és joggal. Az ILO alapjai a munka alapvető jogaira épül. Hét ilyen alapvető egyezményünk van, és Európának nagyon jó a történelme, a múltja ezekkel kapcsolatban. Nem univerzálisan ratifikáltak, de a, az ILO nagyon gyakran mondja is, hogy az univerzális ratifikáció eszközével nem élhet, és ez hiányosság. Nagy vita van persze erről, de ezzel csak arra szeretnék rámutatni, hogy azok az eredmények, amelyeket az ILO a jelenlegi rendszerből nyer, igazolhatóan szigorúnak tekinthető. Van egy olyan terület, amit a, az ILO-EU együttműködésében a, nemrég láttam, az az, hogy fantasztikus eredmények vannak, és talán megbocsátják nekem, hogyha ezt mondom, Burmával és Miamárral kapcsolatos. Nos, azért, mert jelentős részében az álljáló munkáját már másfél évtizede végzi ebben az országban. És mivel Európa az álljáló által megnyitott lehetőségekkel élt, a kereskedelmi politikával például, most olyan helyzetre jutottunk, ahol ez az ország munkáltatói és munkavállalói szervezésát engedélyezi, és úgy tűnik, hogy visszatérhet a nemzetközi közösségbe, és elindítja a demokráciára való átmenetet, és ez fantasztikus eredmény. Javarészt az ILO alapvető jogok követelményeiből ered, és abból, hogy Európa, különösen Európa megragadta a változás lehetőségeit. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, azért is említem. A válságra való válaszok egy másik olyan terület, ahol Európa és az ILO interaktív és rendkívül sokat segítettek. 2009-ben, önök tudják, az ILO elfogadta a háromoldalú globális munkapaktumot, a Job Pactet, amire a tagállamok amivel a tagállamok a válságra reagálhattak. 2009-ben, akkor, amikor a válság kezdeti pénzügyi eredete gyökerei alapján már látható volt, hogy globális szociális válság lesz, és a gazdaságok a foglalkoztatásban is kezdték érezni a pénzügyi soknak a hatásait. Ez a globális munka helyi egy, vagy munkapaktum egyezmény a munkahelyekkel kapcsolatos alapvető követelményeket is tartalmazta, azt, hogy ezeknek a kapcsán is, ezekben is válaszolni kell a válságra. Nem szabad a válságot úgy megpróbálni megoldani, hogy csökkentsük a munkavállalói jogokat, sem pedig nem szabad a szociális párbeszéd útjáról letérni. Ezek a területek szó szerint megjelen, megjelennek, és ezekhez kell tartsuk magunkat. Látom persze a szakpolitikai vita hullámvölgyeit 2008 óta, akkor ami, ugye 2008-ban George Bush hozta, a fiatalabbik alakította meg a, a G20-aknak ezt a, a munkaterületét. De a pénzügyi rendszert meg, rendbe kell hoznunk, és hogyha öm, sikerül megoldani, akkor ez így fog menni. Ez olyan 2008 végén, 2009 közepéig ö, uralkodó nézet volt. Ugye a G20-ak értelmében a londoni csúcs a októberben a Pittsburghi. Nos, 2009 októberére már azt követően, hogy a, a globális job, e, tehát munkahelyi paktumot, egyezményt elfogadta az ILO, a válság közepében megjelent a munka, a munkahelyek kérdése is, és annak jelentősége. toronto van már a, megint a pénzügyekre került vissza a hangsúly és az adósságra, de Mexikóban mint hogyha újra megfordult volna a szél, megint a növekedés és munkahely program felé az európai politika alapján is. Gondoljuk csak végig, három-négy év távlatában. Hogyha a munkahely, pénzügy, növekedés, ez a fajta hullámvölgy, tehát árapály, mozgás megfelelő válságpolitikai válaszokat generál-e majd, akkor mindenképpen látnunk kell, hogy következetesebben nagyobb lehetőségekkel kell közösen megvizsgálni a válság többszörös dimenzióit, és a megfelelő válaszok többféle dimenzióit is. Lehet, hogy frusztrál. Frusztráló az, hogy ez a fajta ö, vita, hogy megszorítás vagy növekedés-e, ez dominál, mégis meg kell találni az intézkedéseknek azt a módját, amely a fiskális konszolidációt a növekedés és munkahelyteremtéssel együtt tudja elérni. Ugyanakkor pedig a szociális körülményekkel is foglalkozni kell, kell társadalmainkban. Ez az önök feladata, és drámai arányokat öltenek a különbségek. Ez a program, ez, ezek a feladatok, amik előttünk tornyosulnak, és nem engedhetjük meg, hogy elhanyagoljuk őket, és kon, sőt, koncentrálni kell erőinket a megoldás érdekében. Elnök asszony, ma délelőtt az ILO kifejezte és most is megismétlem, hogy aggodalommal és nagy érdeklődéssel követjük a szakbizottság és az Európai Unió munkáját, meg kell találni az előrevezető utat ilyen körülmények között. Említett elnök asszony az IMF-et. Valóban 2010-ben pozitív munkát kezdtünk az ILO ban a Nemzetközi Valuta Alappal, meg volt az első közös konferencia is, ahol pontosan azt próbál dolgozni, hogy hogyan lehet ezt a fajta verseny, vagy konfliktusos, vagy versengő, vagy egymásnak ellentmondó politikai célkitűzéseket, tehát a növekedés és szociális fejlődés összekapcsolása és előbbre vitele. Ezt meg kell ismételni, ezt az eseményt. Hasznos volt. Ezzel kapcsolatban a második dolog, remélem, hogy az ILO Európai Uniós befolyása és az, az Európai Unió által, az Európai Unió is úgy gondolja, hogy az ILO munkája fontos, hiszen van szerepünk ebben. Az ILO a háromoldalú a háromoldalú tárgyalások során a három oldal nagyon gyakran megkérdezi, hogy a nemzeti szintű munkaerőpolitikákat hogyan lehet befolyásolni. Az a valóság ugyanis, hogy a közelmúltban a szerepünk nem volt túl nagy, de tulajdonképpen csak tűzoltás lehetett, amikor nagyon nagy problémák voltak, gondoljunk Görögországra, amikor a görög csomagokat a trojka elrendelte. Minket azért hívtak akkor be, hogy próbáljuk a következményeket kezelni. Tehát máshogy meghatározott politikák következményeit kellett megoldani. A politikák kidolgozásában az ilo nincs szerepe, de a szociális következmények elhárítására felhívtak minket. Lehet-e úgy gondolni, hogy ez helyes, de lehet azt is gondolni, hogy talán az együttműködést hamarabb kellene, még a folyó fenti szakaszában el kellene indítani. Erről holnap a megbeszélésünkön tárgyalunk most van lehetőség arra, hogy végig gondoljuk a kérdéseket, persze sok időnk nincsen mert bizony néhány válaszra sürgősen szükség van. De igenis az ILO programjában van egy olyan dátum, szeretném, ha fel is jegyeznék, és megjegyeznék. Jövő év áprilisában az ILO Európai Regionális Ülésén, ez ugye négy évente fordul elő, Oszlóba megyünk a norvég kormány meghívására. Nos, ezen az eseményen, ugye ez egy rendszeres esemény, de most sok sokkal fontosabb kérdésekre kerül sor, és nagyon fontos, hogy megszervezzük. Az önök szakbizottságával együtt természetesen látjuk, együtt fel kell használni ezt a konferenciát, hogy a függőben lévő kérdésekre, kihívásokra választ találjunk Európában. Úgy gondolom, hogy a mi feladatunk önökkel együtt az, hogy meghatározzuk, felbecsüljük, hogy milyen vívmányai vannak a múltnak egyrészt, másrészt pedig hogy elhatározzuk, hogy hogyan lehet az eddiginél sokkal jobban csinálni a dolgunkat. Genfen megvan tehát a párbeszéd, kidolgozzuk a programot, amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előnyét is fogja szolgálni, de nyilvánvalóan az önök munkáját is, és azokét, akiknek az érdekében önök dolgoznak. Köszönöm elnök asszony, hogy ezt a pár bevezető szót elmondhatom, remélem, hogy lesz még mód arra, hogy véleményt cseréljünk. Köszönöm szépen, és az, amit ön jelzett a szervezetük szerepéről azokban a programokban, amelyeket az Európai Unió trojkája bonyolít le bizonyos országokban. Nos, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy itt a parlamentben már szavaztunk arról, egy jelentést készítettünk, aminek én voltam a szerzője, és úgy döntöttünk, hogy önöknek is a trojka részesévé kellene válniuk. Tehát ez a szakbizottság így gondolkodik persze a plenárison is többséget kellene ehhez felvonultatni. Őri úr, aztán Szerkesz úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát először is szeretném a főigazgató úrat köszönteni, nem mint ő, új embert, mert mint tudjuk azért az elmúlt évtizedben Szomávia e, elnök úr legközelebbi munkatársaként valószínűleg módja volt nyomon követni mindazt, amiről elnök asszony is beszélte, hogy alakultak a kapcsolataink az ajánlóval. Úgyhogy ilyen szempontból ez eh, a, a mi számunkra is különösen előnyös, sem kell, semmit nem kell előről kezdeni, mindent ott folytathatjuk, ahol, eh, ahol idáig is eh, voltunk. Tehát minden, még egyszer a frakcióm, az Európai Néppárt frakciója nevében is üdvözlöm eh, önt és gratulálok a eh, megválasztásához. Eh, Hasonlóképpen gondolkodunk, azt hiszem, a, ahogy hallottuk az előbb, én is azt gondolom, hogy természetes partnerek vagyunk. Egyébként ez nem túl azon, hogy, hogy ez gesztus lenne, azért számos dokumentum utal is e, erre, amelyet európai országok írtak alá, még ha nem is mindig az Európai Unió, de az Európai Szociális Kartától kezdve van számos olyan dokumentum, amely említi és szerepet oszt az ilo Ami engem megragadott abban, amit most elmondott, az egyik az, hogy Nálunk nyilvánvalóan szélesebb kitekintéssel rendelkezik az ILO, árnyaltabb megközelítést hallhatunk Ázsiáról, Afrikáról, Dél-Amerikáról. Mi elsősorban, mint versenytársunkra tekintünk, és amikor az ember, hogy mondjam, versenyben áll, akkor gyakran leegyszerűsíti a, a, a kérdéseket. Az a fajta szélesebb rálátás és tárgyilagosság, ami az ajánlónak a sajátja, az hasznos lehet a mi számunkra is. Tehát ezt, e, ezt külön fontosnak tartom, és így van az együttműködés távoli vidékeken is, Burma jó példa erre jó magam is emlékszem, hogy tizenvalány évvel ezelőtt, amikor még az ilo viszonylag gyakran előfordultam, akkor is Burma volt a, a, a téma, és talán most jutunk el odáig, hogy kezd lemenni. Így igaz, hogy válság van most. Nálunk is első prioritás a növekedés és a munkahelyteremtés, és az is igaz, hogy a szociális következményekre is egyre több figyelem fordul, ha másért nem csak azért, mert a legfrissebb választások jól mutatják, hogy olyan nagy országok, mint Franciaország, vagy olyan hagyományos komoly demokratikus hagyományokkal rendelkező ország, mint Hollandia vagy Görögország. Tetszik vagy nem tetszik nekünk, kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy a szociális elégedetlenség, a helyzete való elégedetlenség jelentős rétegeket visz el a politikai szélsőségek felé. Ez igaz, akár is nézzük, 20-30 százalék nem tekinthető csekélynek, ahol az indulatok sokkal erősebbek, és a, a, az észérvek és a türelem pedig sokkal ö, ö, kevesebb. Na ez is egy olyan terület, ahol a, a, az ILO 90 éves ö, alatt kicsiszolt ö, ö, mechanizmusai, azok némi türelemre és, ö, és hasznos technikákra vihetnek minket. Tehát azt gondolom, hogy a, hogy a válság és a válság leküzdésére tett erőfeszítésekben az együttműködés az különösen érdekes, értékes és hasznos lehet számunkra. És még egy terület, ahol, ahol azt gondolom, hogy, hogy érdemes nekünk odafigyelni, ez az együttműködés a, a nemzetközi valuta alappal. Számos Európai Uniós tagország, ez is egy új fejlemény, a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésére, segítségére szorul, és a Nemzetközi Valuta Alap attól, hogy ő idézőjelben téve segítő kezet nyújt, nem hogy népszerűbb, hanem sokkal népszerűtlenebb lett, mint valaha az európai, az érintett tagországokban, tehát az a tapasztalat, hogy egy, e, egy rendezett, együttgondolkodó együttműködést kialakítottak, ez segíthet ezekben a, az új keletű konfliktusokban, amelyeket e, e, mostanában tapasztaltunk. A dátumot azt, a, a, az oszlót azt felírtam a, a, a, a naptáramban, és hát arról meg szeretném tájékoztatni, hogy az önök európai képviselőivel, jelenleg ugye Rudi Teller úrral folyamatos kapcsolatot tartunk, ez így lesz a jövőben is, és ha módunk, lehetőségünk engedi, akkor természetesen szívesen látogatunk Genfbe, Genfbe is. Egyébként pedig bármilyen kérdésben rendelkezésre állunk, az ajtó nyitva van telefonszámok ismertek, úgyhogy az, azt gondolom, hogy a néppárt nevében is mondhatom, de a saját nevemben is, hogy egy gyümölcsöző együttműködést várunk a jövőtől, és még egyszer gratulálok a megválasztásához. Monsieur Szerkász. Szerkász úr, aztán Harkin asszony, Szerkász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni Ryder urat, és szeretnék gratulálni neki megválasztásáért. Megengedik, azt is el szeretném neki mondani, hogy Szomavia úr barátunk, és nagyon derűsek vagyunk most, mert önben is barátra találtunk. és az ILO fő titkársága mindig is jó kezekben lesz önnel. A munkánkat, az együttműködést folytatni fogjuk, és biztos vagyok benne, hogy gyümölcsöző lesz ez az együttműködés. Ön beszélt a párbeszédről, a célkétűzésről, történelmi összehasonlítást is végzett. Számomra egy olyan pillanatról van szó, amikor is a cinizmus uralkodik. Amikor azt halljuk, olyan érveket hallunk, hogy rövid távú haszonra van szükség a világban, és a különböző célkitűzések nagyon is zavarosak, és úgy tűnik, hogy egy olyan gépkocsiban utazunk, amelyben mm, a vezető nem néz hátra egyáltalán, csak ott ül a volán mögött, és megy előre, vagy csak jobbra néz. Tehát egész egyszerűen rövid látó ez a gépkocsi vezető. Azt látjuk, hogy a világ olyan vezetők kezébe került, amelyek nem tudják a válságot kezelni, márpedig a második világháború óta a legnagyobb válságban vagyunk. Beszélt a változásokról, beszélt arról, hogy az európaiak az osztály legjobb tanítványai, tanulói akarnak lenni. De most nézzék meg, eh, hogy mi a helyzet a görög munkavállalókkal, a spanyolokkal, a portugál munkavállalókkal. Vajon még ők mindig bíznak Európában? Ők akkor miről van szó? Az osztály legjobb tanulói? Ezek. Na most két kérdést szeretnék önnek feltenni, és egy észrevételem is van. Az egyik kérdés a foglalkoztatással kapcsolatos. Én ugye olvastam a 2012-es jelentést a helyzetről, szeretnék önnek gratulálni, ugyanis önök valóban látják, hogy mi is a realitás. Tehát nem mellé beszélnek, hanem látják, hogy fontosak a megszorítások, de fontos a munka mennyiségét és minőségét is biztosítani. 2012-es foglalkoztatási helyzettel kapcsolatosan a jelentés is szól arról, hogy milyen sokan vesztik el a munkájukat, a jó minőségű munkákat, aztán a trojkáról is szólnak a jelentésben, megvannak az írónak az ajánlásai, az állásfoglalása, de mi mit tehetünk annak érdekében, hogy az író azokkal a munkavállalókkal is foglalkozzon, akik nem Indiában vagy Bangladesben dolgoznak, hanem itt Európában, hozzánk közel ami a szociális védelmet illeti, ön szintén felelős ezért a területért, foglalkoznak ezzel a témával. Olyan világban élünk, amikor sok esetben a szavaknak nincs értelmük, vagy, vagy egész egyszerűen mást jelentenek, mint amit kellene, hogy jelentsenek. A társadalombiztosítási rendszereinket át kellene alakítani. De itt egy ellenreformról van szó, úgy tűnik a minimum szociális követelmények platformjáról is szól a jelentés. Az Európai Parlamentben itt nálunk mindenképpen foglalkozni kellene a minimális szociális minimum követelmények platformjával. Az európai agenda mindenképpen kellene, hogy foglalkozzon ezzel a nagyon fontos témával. Olyan emberekkel kell foglalkozni, akik nagyon nehéz helyzetben élnek, dolgoznak egy egoista világban. Köszönöm szépen. Nagyon fontos természetesen, hogy a különböző témákról beszéljünk, de azért hagyjunk időt a főigazgatónak, hogy válaszoljon. Harkin asszony, először aztán Hendel úr. Köszönöm szépen, Ryder úr. Én az ALDE frakciót, a liberálisokat képviselem itt. Ír országból jöttem, először is üdvözlöm Önt. Ismertük az Ön elődjét is, és nagyon jó volt vele a kapcsolatunk. Remélem, hogy ilyen lesz Önnel is a kapcsolat. Az ILO nagyon segítőkész volt mindig is, például a decens munka ágendával kapcsolatosan, amelyet a parlament fogadott el. Természetesen a jelenlegi helyzet aggaszt minnyájunkat. Ez az a helyzet, amely szinte kezelhetetlen most már. Nem is tudjuk, hogy hol kezdjük. Ön is azt mondta, hogy a fiskális konszolidációra szükség van a foglalkoztatás és a munkahelyek létesítése mellett azt látjuk, hogy nagyon sok minden változik. Egyes kormányoknak egyáltalán nincs pénze beruházásokra, vagy vannak olyanok, ahol többet ruháznak be, mint kellene talán. Aztán ott vannak a KKV-k, Írországban, aztán Olaszországban egészen ijesztő mindaz, ami történik. Hogyha átgondoljuk az egészet, akkor megijedünk. Ugye beszélünk a növekedésről, de mit jelent ez, és hogyan lehet elérni a növekedést? Ugye ön is beszélt a szociális dimenziókról, a válság különböző szociális aspektusairól. De a kérdés az, hogy mit lehet tenni a vállalatok érdekében, a vállalkozások érdekében. Önök egyáltalán tudnak segíteni? Valamilyen haladást el lehet érni? És a az elnök asszony is beszélt a trojka szerepéről. Azt hiszem, hogy a legrosszabb hatásokat esetleg egy kicsit enyhíteni lehet majd, azt is látjuk, hogy vannak olyanok, akik e-, ezt, ezt a folyamatot jelentős módon támogatják. Ugye ön foglalkozik az Írországi helyzettel, a Görögországi helyzettel, Olaszországgal, Hollandiával, Németországgal, úgy szintén Finországgal. Tehát azt látjuk, hogy egy nagy ö, cenzúra van jelenleg Európában. Az emberek azt hiszik, hogy a problémáikat máshol okozták, és nem a saját helyzetükkel foglalkoznak. Ott van Írország, Görögország, Németország és mások. Tehát ez egy közös probléma. a jelenlegi pénz nem sem igazán teszi lehetővé a fejlődést. Tehát valamilyen módon egyfajta szolidaritás kellene kialakítani. Erről beszélünk, de a szolidaritás nem azt jelenti, hogy most nekem igazam van, te neked meg nincs igazad, Persze ezek nagyon nehéz kérdések, és remélem, hogy ön sikeresen fogja a munkáját végezni. Köszönöm. Elnök asszony, Thomas Hendel, aztán Thomas Mann következnek. Ja, zunächst, äh, Generaldirektor, recht herzlichen Főigazgató először is gratulálok. Szívből a megválasztásához azt olvastam az önéletrajzában, hogy az a közös bennünk, hogy mindketten a szakszervezeti háttérrel rendelkezünk, ennek nagyon örülök. Három viszonylag rövid, konkrét kérdésem van. Egy. Amikor tavaly Genfben jártunk, akkor hallottunk egy social floor, tehát egy ilyen szociális alap kezdeményezéséről is. egy ilyen alapbiztosítás, amely különböző államok számára modellként működhetne a világban. Persze probléma az, hogy ez a social floor a törekvő országokban sokkal alacsonyabb ez a szociális alap, mint ahogy Európában lehetne vagy kellene, hogy legyen. Hol tartanak most ebben, mikor lehet konkrétan bemutatni, és a parlament számára is elérhetővé tenni? Második. Széle a az európai folyamatok szélárnyékában nem csak a világ egyéb országaiban, hanem Európában is a szakszervezeti jogokat jelentős mértékben korlátozzák. Magyarországon a sztrájkjogot korlátozzák jelentős mértékben, az EU egyezményeknek Olaszországban a nem megfelel, az egyezményeknek, tehát nem megfelelő szakszervezeti jogsértések vannak a harmadik, tehát tudnak ezzel foglalkozni, a harmadik pedig az ILO munkája időközben az Európai Parlament ezen szakbizottságában jelentős mértékben jelen van, de nem tud túlmutni nem tud túlmutatni a szakbizottság munkáján. Gondolkoznak-e azon, hogy az ILO munkáját hogyan lehetne a parlament egészében láthatóbbá tenni? Hogy nagyobb, nagyobb mértékben jelen legyenek az ILO hogyan tudna a munkánkba erősebben bekapcsolódni. Köszönöm. Thomas Mann, Thomas Mann és Jutta Steinruck. Mm. Köszönöm szépen, én is gratulálok. Én is német vagyok, talán a hozzászólásomból hallja. Természetes szövetségese az, az ILO nem csak a szakbizottságnak, hanem az Európai Parlamentnek is. Minden állásfoglalásunkban, amelyet elfogadtunk, döntő többséggel, is ez újra meg újra világossá vált. Úgyhogy ez tulajdonképpen hitvallás is, és elismerés. S, nyilvánvalóan fontos, hogy a, az elfogadható rövid távú szükséges megoldások között a hosszú távú feladatok között egyensúlyt tartani. Az érték, vagy többletérték, milyen irányban mehetünk ezzel? Hogyha azt nézem, hogy szociális egyezmény, a fiskális egyezmény között. Sokszor ezzel tüntetnek. Nyilvánvalóan nem akarjuk, hogy leépüljenek a szociális jogok. Nyilvánvalóan nem szabad megkérdőjelezni a sztrákjogot. De a fiskális egyezmény az nem cél, hanem a fiskális egyezmény, én úgy érzem, keresztény demokrata szempontból olyan szükségesség, amire most kell, amiről most kell dönteni megtakarításokról, azért, hogy később beruházhassunk. Túl leegyszerűsítettük azt, hogy most nem szabad adósságot felhalmozni, hogy aztán majd a jövőben dolgozhassunk. Ez nem igazi jövő dimenzió. Az illó talán ezt a fajta hidat felépítheti, hogy ezt a két dolgot ne ellenfél, ellentétként értelmezzük, hanem összetartozóként ahhoz, hogy az emberek ne kerüljenek kirekesztésre, ne éljenek e méltatlan körülmények között. A másik pedig Ázsiában, Afrika, Afrikában is, ahogy említette, szociális védelmi rendszereket kezdenek el kialakítani az önök segítségével. Mi ez Kínában? Ez egy ilyen patyomkinfalú, vagy valódi? Nagyon sok panasz jön Kínából, ahogy ott bánják az embereket, hogyha például panaszt emelnek, nem is lehet panaszt emelni, vagy hogy el kell hagyniuk az otthonukat azért, mert gátat építenek. Ez igazából nem is lenne szabad, hiszen nincs jogi eljárás, vagy kellene, hogy legyen jogi eljárás, ami nincs. Ezek próbálkozások, kezdeményezések, amelyeket ön említett, vagy sokkal többről van szó. És akkor az ILO és a mondjuk Kína példáját említve, bár más országokat is lehetne mondani, Afrikából, ahol diktatúrák vannak, és ahol az emberek mindig is panaszkodnak, hogy nincsenek jogok. Tehát ez együttműködés se. Igaza van az Európai Unió kulcsfontosságú szereplő, de örülök a jó példáknak. És elégnek kell lenni, hiszen ez fontos. Nagyon jó, az utolsó felszólaló. Jutta Steinruck. Köszönöm szépen, elnök asszony. A német szociáldemokraták és szakszervezet is, is gratulál, gratulál önnek, egy volt szakszervezet isnek az új megbizatáshoz. Három kérdés. Egy a globalizáció, és ezek hatása az európai munkaerőpiacra. A kollégák az európai munkaerőpiacon újra meg újra jelzik felénk, hogy más régiók a világban olcsóbban és költséghatékonyabban termelnek, és ezért helyezik át a termelést, különösen az ipari területeken a világnak olyan részeibe, és hogy ez az áthelyezés a globális gazdaság túlélésének a feltétele. Gondolja, hogy a legfontosabb ipari munkahelyek a jövőben Európából eltűnnek-e, vagy pedig úgy gondolja, hogy ezt a fajta alulkínálási versenyt, ezt el kell, hogy fogadjuk, és bele kell szálljunk. A második kérdés összekapcsolódik ehhez. Két héttel ezelőtt az Európai Központi Banknál jártunk, és ott mindig azt mondták, hogy a béreink, a munkafeltételeink rugalmasak kellenek, hogy legyenek, és egyre rugalmasabbak, és versenyképesebbeké kell váljunk. Amikor rákérdeztem, hogy kivel, akkor először is kivel kell versenyezni, szóval akkor először hallgattak, aztán elmondták, hogy önmagunkkal kell versenyeznünk Európában, de aztán más régiókkal is a világban, tehát ugyanebbe az irányba mutat. Konkrétan az író hogyan látja, kivel, kell a, kivel szemben kell a versenyképességünket növelni Európában. A harmadik kérdés Németországra vonatkozik. Az ILO már többször jelezte, hogy a hiányzó minimálbérek, bér alsó határok átlagosnál jobban erősítették a kölcsönmunkavállalás növekedését, és hogy a, a határozatlan és a, az állandó foglalkoztatás mértéktelenül a kölcsönmunka irányába ment el más országokban is, nem csak nálunk. nálunk. Hogyan becsli, vagy hogyan, hogyan értékeli a németországi munkahelyzetet? Köszönöm. Igazgató úr, akkor visszaadom önnek a szót, de a tolmácsok fél eh, egyig állnak rendelkezésére. That's going to be a lot of questions to try to respond to in seven and a half minutes, but I'll... Uh, Meg próbálok 7 és fél perc alatt eh, választ adni mindenkinek, aki hozzászólt. Mindenket köszönöm szépen, köszönöm az üdvözlést, köszönöm az érdeklődést és eh, a eh, kötelezettségvállalást, az együttműködésre. Mindenképpen bizakodóan megyek el ebből a teremből az elmúlt 45 percben egy csomó olyan kérdés vetődött fel, amire közös érdekünk választ adni. Általános észrevételem reagálásképpen erre a vitára azzal kapcsolatos, hogy mi is a társadalmi-szociális helyzet jelenleg, amire ugye önök is reflektáltak különböző módokon közelítették meg, de mindenképpen akut módon ö, ismeretesek a problémák előttünk. A némi bénultság alakulhat ki a reagálásban. Zír kollega is megerősítette ezt ez tovább súlyosbítja a kezelés percepciója. Nem azt mondom, hogy hogyan kezelik a válságot, hanem az, hogy az emberek úgy érzékelik, hogy nem igazságosan oszlik meg a teher, és ezt még külön súlyosbítja az a gondolat, hogy a válság okozói nem olyan tényezők, amelyekre az embereknek behatásuk lenne, hatásuk lenne, a politikusoknak kell ugye kezelni ezt a helyzetet. Tudjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk tehát, és ebből együtt kell kilábalni korábbi életemben láthattam már, ugye, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a válsághoz. Minden esetre, amit ma hallottam, az mindenképpen bíztató volt a konkrét kérdésekkel kapcsolatban. Nos, a foglalkoztatási kérdés mindenképpen prioritást képez, és az ILO konferencián a fiatalok munkanélküliségevel kapcsolatban nagyon fontos vita zajlott le. Sürgős és nagyon fontos erőfeszítést kell tennünk, hogy tisztességes, méltó munkát kapjanak az emberek, akik kikerülnek az iskolából a 30 es éveik felénél járó emberekkel találkoztam, akiknek soha nem volt még munkájuk, és semmilyen esélyük, hogy elhelyezkedjenek. Úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen fiatal a közös felelősségünk. Ez egy dráma, a szociális dráma, és a társadalmaknak komoly munkát kell végezniük, hogy reagáljanak rá, megoldják ezt a problémát. Ami a szociális védelmet, illeti több kérdés is született ezzel kapcsolatban. Az ILO konferencia a szociális védő alapról egy ajánlást fogadott el. Ez nem egy kötelező erejű, ratifikálandó szöveg, de mindenképpen egy világszerte alkalmazható ajánlás és az ENSZ és a G20-ak erőfeszítése lenne az, hogy a világon, ahol a munkavilágában csak 20% részesül bármilyen biztosításban, védelemben, szóval, hogy ennek a helyzetnek véget vessünk, és igazából megengedhetné magának a világ, hogy egy minimális szociális védelmet nyújtson. Ez nem ugyanolyan szintű lenne Bangladesben, mint Brazíliában, de mindenképpen megváltoztatná az életét a lakosságnak, ha megvalósulna. Mindenképpen szeretnénk együttműködni önökkel abban, hogy ez megvalósulhasson. a szakszervezeti jogok, munkavállalói jogok erodálódnak e a világban, mit gondolok erről. Nos, a globális foglalkoztatási csomag 2009-ben kimondta, hogy elfogadhatatlan, hogy a válságra az legyen a reagálás, hogy az alapvető munkajogokat csökkentsük, illetve a bérdefláció sem előremutató megoldás. Ez az ILO álláspontja. Gyakran mondják, hogy a jogokat a válság során sokszor megnyírválták. Elővézetosnak, óvatosnak kell lennünk, amikor a különböző helyzeteket tekintjük. Vannak olyan helyzetek, és az ILO kommentálta is ezeket, amikor tényleg erodálódtak a e, munkavállaló jogok, de e, vannak más helyzetek is, e, amikor az emberek annak érdekében, hogy megmaradjon a munkahelyük, önkéntes alapon tárgyalnak bizonyos csökkentésekről. Ez nem feltétlenül örömteli, nem feltétlenül erózió sem, tehát óvatosan kell fogalmazni, amikor ezt a helyzetet tekintjük a német munkaerőpiacra vonatkozó észrevételek is elhangzottak, nem szeretnék beleavatkozni az ott folyó vitába. Úgy gondolom, hogy Németországnak van egy nagyon fontos kincse a munkaerőpiacon, ez pedig az, hogy milyen erőteljesek az intézmények, illetve hogy milyen erőteljes hagyománya van a párbeszédnek, és ez egyes európai, dél-európai országokban megszűnt a múlté már. A társadalmi párbeszéd lezárult, és a munkaerőpiaci intézmények nagyon súlyos helyzetbe, nehéz helyzetbe kerültek. Persze sosem voltak nagyon erősek nagyon drámai helyzet alakulhat ki Görögországban például nem csak a bérek a munkahelyek tekintetében, hanem a munkaerőpiaci intézmények tekintetében is. Tudom, hogy fél egy van, angolul folytathatjuk. Én nem csak a vitrint próbálom díszíteni, amikor azt mondom, hogy hiszem, hiszek abban, hogy Kína fokozatosan javítja a helyzetét, megérti, hogy nem tartható fenn sokáig ez a drámai méretű export által generált modell. Az embereknek el kell kezdeniük jövedelmüket a hazai piacon költeni, és ennek lesznek következményei belülről is átalakítja ezt a kínai eh, rendszert. Nagyon bonyolult, nem mondom, hogy eh, minőségváltozás történt volna már, de fokozatosan ez várható eh, néhány szóban még a spanyol kollega mondta, hogy a cinizmus nem lehet része annak, amit teszünk. Persze túl könnyű a cinizmushoz visszanyúlni, úgy gondolom, hogy túl nagy a felelősségünk ahhoz, hogy a cinizmushoz térjünk vissza. A szolidaritáshoz minnyáján hozzá kell járulnunk. A problémák különböznek, de közösek, ez mindenhol kimondható és igaz. Ez egy párbeszédnek az eleje. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak és megosztották gondolataikat velem. Bízom benne, hogy az elkövetkező hónapok során folytatódik ez. Én biztos, hogy sokat tanulok belőle, és az ILO is. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Nyilván olyan kérdésekre is kitért, amelyekről mi is vitában vagyunk fiatalok munkanélkülűsége ugyan ma délelőtt nem került napirendre, de nagyon fontos prioritást jelent számunkra, és elkötelezettek vagyunk, hogy egyfajta fiatalok garanciája jöjjön létre annak érdekében, hogy négy hónapon belül a munka elvesztése után, vagy vállalkozóként, vagy ösztöndíjasként folytathassák a fiatalok. Nagyon erőteljes a szándék ebben az irányban a részünkről és ma délelőtt szavaztunk meg éppen egy nagyon fontos jelentést, ami az Európai Bizottságtól intézkedéseket, kezdeményezéseket kér ezen a téren. Az egész decens munka ágendával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a méltányos vagy méltó bérezés koncepciója felé is mozdulunk el, ismerjük a németországi helyzetet, ismerjük a dolgozó szegények helyzetét egyes országokban, nem csak Németországnak voltak problémái, ami Kínát illeti, nos, egyetértünk minnyáján, hogy fejleszteni kell a belső piacot, és végeredményben nem maradhatnak a világ előállító műhelye, összeszerelő csarnoka, úgy gondolom, hogy az illónak külön feladata ez a, ezen a téren az, hogy kialakítsa az ő tudatosságukat, hogy a nyugdíjrendszert is ki kell bizony alakítani, és hogy a az újra elosztás és a következetesebb belső növekedés fontos. De hát ez egy alapvető vita, ami majd folytatódik, lesz még erre alkalmunk. Úgy gondolom, hogy a következő forduló november 12-e lehet, és a korábbi látogatás sikerének alapján azt mondhatom, hogy nagyon sokan érdeklődnek a látogatás iránt többé-kevésbé ugyanezeket a képviselőket fogja látni, mint akiket most itt. Ők ugyanis azok, akik a leg hát, intenzívebben vesznek részt ebben a munkában. Még egyszer köszönjük, hogy eljött hozzánk.